Én kedves kollégák, tisztelt képviselők, szeretnék mindenkit megkérni, hogy foglaljanak helyet. És kérem, hogy legyenek csöndben, hogy elkezdhessük a munkát ebben a parlament közé bizottsági ülésen. Először is szeretném nagy szeretettel köszönteni azokat, akik nemzeti parlamenti képviselőként itt vannak, és képviseltetik magukat ezen a parlament közi ülésen. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy én vezethetem ezt a közös munkát a parlament falain belül. Szeretném bemutatni a parlament közi bizottsági ülésnek a tartalmát és lefolyását. Egyrészt szeretnék egy kis köszöntőt mondani, és bevezető szóval is köszönteni Önöket. 2009 legfontosabb hónapjára emlékeznek, Lisszaboni szerződés életbe lépett egy évvel ezelőtt, és ez véget vetett egy nagyon hosszú vitának, amelyet egész Európa szerte folytattak. Az Európai Unió, illetve annak tagállamaiban. Ez a vita szinte tíz évre nyúlt vissza. Viszont a végeredmény, a szerződés nem a végét jelenti ennek a folyamatnak, hanem egy új fejezetet nyit. Egy teljesen új kezdetet jelent az európai folyamatban. Új játékszabályok léptek életbe. Azt is jelenti ez, hogy egy évvel ezelőtt a Lisszaboni szerződés, amely az alapjogi kartát is magában foglalja, életbe lépett és hatályos. A Lisszaboni szerződés és az alapjogi karta nagy mértékben is nagyon széles körűen megváltoztatta az Európai Uniót, mint a szabadság, a biztonság és a jog érvényelős, érvényesülésének terét, mint keretet. És ez egy óriási lépés előre, az Európai Unió számára, és az Európai Parlament számára is. Most első ízben teljesen világosan lefektetésre kerül, hogy az európai projekt, az európai folyamat, az integráció folyamata nem csak a belső piacról és a eh, valutáról szól, hanem az állampolgárságról, az áll, a polgárokról és ez egy nagyon fontos európai projekt, amelyet a demokratikus elvek mentén hajtunk végre. Nagyon sok új európai politika is született, és azt gondolom, hogy erre leginkább akkor lehetünk tekintettel, és ott látszik, amikor is a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget szemléljük. A szerződés életbelépése óta egy átfogó együttműködés jött létre az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek között, és az Európai Parlament tulajdonképpen társ jogalkotó a legérzékenyebb területeken, a bírósági és a rendőrségi együttműködésre gondolok itt a határon átnyúló bűnügyi büntetőjogi ügyekben. és minden egyes tagállam nemzeti parlamentje együtt tud működni velünk ebben az új keretek, keretben, a szerződés 12. 12. cikkének értelmében. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek aktívan részt vesznek a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítés, megvalósításában, a vonatkozó politikák megvalósításában, és ez a 70-es cikkben is szerepel, amely az Európai Unió működésének szerződésének 70. cikke. Az Europol, mint ügynökség és a Eurojust értékelése is nagyon fontos terület, a 88-as és a 85-ös cikk hivatkozik erre. Az uniós házelnökök konferenciája a stokholmi találkozó óta, 2010 májusa óta ugyancsak egy nagyon fontos fórum. És mindez emlékeztet bennünket arra, hogy az Európai Uniós házelnökök emlékeztették a belga elnökséget a mandátumának felvételekor, hogy rendszeres találkozókat hívjanak, hívjanak össze, és a különböző külügyi és európai ügyi biztonsági kérdéseket járják körül a nemzeti képviselőkkel. A belga elnökség a következő házelnöki konferencián fogja elővezetni a programját 2011 májusában. Tulajdonképpen ebben az összefüggésben zajlik ez a mai ülésünk is, ami egyfajta hozzájárulás ahhoz a mandátumhoz, amelyet a házelnökő konferenciája adott a belga elnökségnek, karöltve a parlamenttel. Elnökként, a Liber szakbizottság elnökeként mely szakbizottság nagyon érzékeny témákkal foglalkozik, a szabadságon, a biztonságon és a jogérvényesülésén alapuló térséggel összefüggésben. Nagyon jól tudatában van annak a felelősségnek, amelyel a polgárainkkal szemben rendelkezünk, és amelyel ügyelnünk kell a törvények és jogszabályok betartására. Az európai szintű jogalkotás a szabadság, a biztonság és a jog területén, egy nagyon lényeges terület, és párhuzamosan ezzel a legjobb megoldásokat kell mindig szem előtt tartanunk, ezekre kell törekednünk, miközben a nemzeti jogszabályokat is ismernünk kell, és ezekre is támaszkodnunk kell. A szubszidiaritás és az arányosság elve továbbra is tiszteletben kell, hogy tartassék a nemzeti jogalkotók esetében is. És ez természetesen igaz az operatív aspektusokra is, amikor a szabadságon, a biztonságon és a jogérvényesülésen alapuló térségről beszélünk. Nagyon sok ügynökség, mind a SIS, ügynökség, illetve a SIS, vagy az Eurodac, vagy a vízum információs rendszer is felállításra kerültek. Ezek közös eszközök, és egy virtuális közös teret alkottak az együttműködésre az egyes tagállamok közigazgatásai között. Az Európai Parlament azáltal, hogy ezt az ajánlást 2009. novemberében elfogadta, a Stockholmi programra utalnék itt, teljesen egyértelművé tette, hogy az elszámoltathatóságot, a demokrációt kell erősíteni, valamint a felelősséget is a szabadságon, a biztonságon és a jogérvényesülésén alapuló térségben. Szeptemberre, az idei év szeptemberre az új jogalkotási javaslat a 70-es cikk értelmében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 70. cikke keretében az Europol vonatkozásában megújulást vár el. Egy évvel azután, hogy a szerződés, a Lisszaboni szerződés életbe lépett, a bizottság azonban még nem tett eleget az Európai Parlament ilyen irányú kérésének, hogy az Európóról szóló rendeletre irányuló javaslatot megkapja. A parlamenti vita az Európól áttekintésére vonatkozóan húzódik, hiszen várjuk ezt a rendeletre irányuló javaslatot, amit a bizottság 2013-ra irányozott elő. Egészen a nizzai szerződése nyúlik vissza e, ez a kérés, és amennyiben a bizottság 2013-ban áll csak elő ezzel a javaslattal, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz az Európai Parlament számára, hogy az összes szükséges tárgyalást egy éven belül e, lezárja. És fennáll az a kockázat is, hogy az öt éves mandátumokat, amit a 36. cikkben foglaltaknak megfelelően rendelkezésünkre áll, hogy az ügynökségeket kiteljesítse. De hát ez a jelenlegi helyzet. Meg vagyunk arról győződve, hogy észszerű persze az, hogy az Európolra és az Eurojustra vonatkozó tényeket ismerjük, hiszen zajlanak az értékelések, 2011 közepére meglesznek ezek a, az eredmények, és innentől kezdve a jogalkotásnak meg kellene kezdődnie. Mindaddig azonban tulajdonképpen ugyan érvényben van a Lisszaboni szerződés, de mégsem hatályos. Legalábbis így tekinthető. Tehát szükség van olyan áthidaló megoldásokra, amelyek mind az európai, mind pedig a nemzeti parlamentet informális munka teret engedélyez, ahol a LIBE témafelelősei és jelentéstevői is gyümölcsözően együtt tudnának dolgozni nyilván az érintett ügynökségek munkatársaival együtt. A szabályokat ismerni kell az ügynökségre, ügynökségekre vonatkozóan. Ezek nincsenek ugyan rögzítve a szerződésben, de jelenleg is dolgozzuk ki őket. Itt a menedékjogi szolgálatra is gondolok, illetve hát a Frontexre is. Azonban ezek működő szervezetek. A nemzeti parlamenteknek pedig nyomon kell tudniuk kísérni a tevékenységeket. Tehát a különböző hálózatokat össze kell kapcsolni, az adatokat, az információkat egymás között ki kell cserélni, európai, illetve nemzeti szinten is. Ezért döntöttünk úgy, hogy a legfontosabb kérdéseket, a Schengeni rendszert integráljuk a mostani programunkba, munkaprogramunkba, hiszen ez a legerőteljesebb tényező az Európai Unión belüli tagállamok közötti együttműködéshez. Tudva azt, hogy tulajdonképpen egy új dinamika került a rendszerbe, és ezt az öt éves mandátumra fent kell tartanunk, annak érdekében, hogy a liszabonizáció az a harmadik pillérben is megmutassa magát, különös tekintettel a szabadságra, a biztonságra és a jogérvényesülésén alapuló térségre. Kell tehát egy bizonyos munkakeret. De meg kell állapítanom azt, hogy szerű az, hogy az Európai Parlamentben találkozni tudunk, a 27 nemzeti parlament képviselőivel, illetve azok képviselőivel, képviseletével, 18 tagállam képviselteti magát a mai ülésen. És aztán, hogy haladhassunk is tovább a munkánkkal, Kakelberg úrnak szeretném átadni a, a szót a tanácstól, majd pedig, miután őt meghallgattuk, továbbadom majd a szót eh, de Brogger úrnak a bizottság képviseletében. Úgyhogy Kakelberg úr, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Először is uh, be, kiegészíteném az elnök úr által elmondottakat. A belga elnökség alatt én vagyok a Kozi elnöke, amely a belső biztonságért felelős operatív bizottság. Először is köszönet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek, és a Libe szakbizottságnak és főként elnökének azért, hogy meghívott engem, és lehetőséget ad arra, hogy felvázoljam a belga elnökség nevében az álláspontunkat. Köszönöm, hogy a nemzeti parlamenti képviselők is megtisztelnek bennünket eh, Brüsszelben jelenlétükkel, és hogy komoly érdeklődést mutatnak az európai együttműködés iránt, ezen a területen az igazság, biztonság és jogérvényesülés területén. A kozi elnökeként megtiszteltetés és öröm számomra egyben, hogy a nemzeti parlamenti képviselőknek és az európai parlamenti képviselőknek beszámolhatok a kózi munkájáról, a kózi, a belső biztonsági operatív bizottság munkájáról, és azért is fontos, mert a Kózi munkája remélhetőleg pozitív kihatással lesz nem csak Európa biztonságára, hanem az európai polgárok eh, életére. És ez az én véleményem szerint azt jelenti, hogy teljes átláthatóságban kell végezni a munkánkat a Libe Bizottság elnöketől arra kaptam felkérést, hogy arra beszéljek, hogy a Kózi Szakbizottság pontosan hogyan működik, illetve az Európai Ügynökség közötti együttműködés hogyan alakul. Először is, ha megengedik, akkor a belső biztonsági bizottság munkájáról, Pető Bizottság munkájáról beszélnék. Milyen a, alapokra kívánjuk mi helyezni, illetve a hatáskörét hogyan tudjuk véglegesíteni, ami új szervezetként természetesen még mm, nincs pontosan körülhatárolva. A trió elnökség végéig, azaz jövő év első szemeszterének végéig pontosan milyen munkaprogramot tervezünk. Ez nem csak a belga és a magyar elnökség számára jelent fontos munkát, hanem az azt következendő hónapokban is. Először is, ha megengedik, akkor a kózi, kozit először is bemutatom általánosságban. Először a jogalapról szeretnék egy né néhány keresetlen szót szólni. A belga elnökség ez alapján tett javaslatot a kózi munkatervére, erre a fél évre, illetve a következő magyar soros elnökség hat hónapjára és három e, jogalapról beszélhetünk. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 71-es cikk az első, ami kimondja a kózi létrehozásának a szükségességét a célból, hogy a belső biztonság terén az operatív együttműködés hatékonyabbá váljon. Ez az a Stockholmi program alapvető fontosságú politikai program a jogbiztonság és az, a jogérvényesülés témájában. a kozi egyik alapvető célja ez, és utol, nem, nem utolsó sorban 2010. február 25-i tanácsi döntés a harmadik jogalap, ami létrehozta magát a Kózi operatív bizottságot, és amely lefegette a fő feladatait, és amely hangsúlyozza a tanácsal, a parlamenttel, nemzeti parlamentekkel és különböző ügynökségekkel a kapcsolatáról. Egy pár dolgot hagy mondjuk akkor erről a tanácsi döntésről. A kettes cikkben kimondja, ez a döntés, hogy a kózi feladata az operatív fellépés erősítése a tagállami szervek között, amely a belbiztonságot illeti multidisciplinaritásáról is hagy szóljak a kózinak, hiszen jó néhány érdek jelenik meg ebben az operatív bizottságban. A belbiztonság a, a lehető legszélesebb értelemben kerül értelmezésre, nem csak az igazságszolgáltatást, a rendőri szerveket, a határellenőrzési szerveket, a vám eh, igazgatáshoz tartozó szerveket mind-mind magában foglalja. Ez az operatív bizottság, hát ennek a, a munkájában mindezek a szervek eh, részt vesznek. A hármas cikkben olvashatjuk ebben a tanácsi döntésben, hogy hatékony operatív koordináció a kózi feladata. A szerződés hármas részének harmadik címe alapjában a Szintén a hármas cikkben olvashatjuk azt, hogy a fő irányelveket kell fektetni a kózinak, az együttműködés fő irányelveit, és hogyha hiányosságokat tárna fel, akkor erre vonatkozóan ajánlásokat kell tennie annak érdekében, hogy az érintett szervek, hatóságok ezen javítani tudjanak. A kózi segíti a tanácsot a szolidaritási klauzula alá eső területeken, a kozi nem vesz részt operatív tevékenységekben, egyszerűen koordinatív a feladata. Azt kell biztosítania, hogy a résztvevő szervek egymással minél hatékonyabban tudjanak együttműködni. A kózi ezen kívül nem vesz kész, részt a jogszabályok megszövegezésében, ennek a szuperatív Bizottságnak ez nem feladata. Még egyszer mondom, tehát koordinatív operatív koordináció a fő feladat a kózinak. Amennyiben szükséges az Eurojust, az Europol, a Frontex és más érintett ügynökségek, szervek is segíthetik megfigyelői minőségben a kózi üléseit. A következő cikk kimondja, hogy a kózi hozzájárul ahhoz, hogy az érintett szervek fellépése következetes összeegyeztethető legyen. ez megint csak koordinatív szerep. Majd még visszatérek arra, hogy pontosan mely szervek vehetnek részt megfigyelőként a kózi munkájában. Végül a hatos cikk kimondja, hogy ez az állandó bizottság rendszeresen beszámol a tanácsnak a tevékenységéről, és az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek szintén tájékoztatásra kerülnek, a tanács tájékoztatja őket a kózi munkájáról. Ezért is vagyok többek mm, között ma délután itt, és nagy öröm számomra sokkal inkább, mint kötelesség. Lássuk most a kózi programját. A belga elnökség 2010. június 25-én nyújtotta be a program javaslatát, amelyet el is fogadtak a kózi tagjai. Ezt az említett három jogalap alapoztuk. Természetesen a magyar elnökséggel is szorosan együttműködtünk, hiszen fontos, hogy a folytonosságot garantáljuk, hiszen amit mi javaslunk, azt elsősorban a magyar elnökség alatt kezdi majd a kózi végrehajtani. Több hónap, illetve év programját határozzuk most meg, ez nem csak a belga és a magyar elnökséget érinti, hanem az azt következő soros elnökségek munkáját is. A küldöttségek, kózi küldöttségek kérték. Márciusban került sor az első ülésre, akkor indult a munka, mondhatjuk nyugodtan, hogy nulláról. Szeptemberben került elfogadásra, hogy azt már említeni méltóztattam. Bizonyos alapelvek alapján állítottuk össze a Kózi programját, a múlt tapasztalataiból, a Lisszaboni szerződés előtti tapasztalatokból ismerítettünk a javaslatkészítése során. Havonta egyszer találkozik a kózi jelenleg. Következetesség, folyamatosság, hozzáadott érték, az integrált eh, megközelítés, és fontos alapelv, hiszen fontos, hogyha a kózi eh, olyan területeken tegyen javaslatokat, amelyekkel más ma, hol nem foglalkozik uniós szerv. Az integrált megközelítés azt jelenti, hogy minden érintett ágazat részt vesz a kózi mm, ülésein, tehát amikor egy biztonsági kérdésről beszélünk, akkor tudjuk, hogy minden komponensét, részterületét lefedi valamelyik résztvevő, eh, jelenlévő képviselő, ettől lesz integrált és átfogó a kózi munkája. Minden érintett hatóság képviselve vagyon. Ez tehát nagyon fontos, hogy teljességében lefedjük a belső biztonság kérdését. Reális és konkrét eredményekre, azaz kézzelfogható eredményekre törekszünk. A különböző nemzetközi fórumokon ez gyakran elhangzik, de akkor lehet hiteles egy ilyen fórum, hogyha valamit valóban elér, hogyha a kézzelfogható eredményeket produkál nem csak jelentéseket ad ki, hanem valóban valamit tesz, és a a végén remélhetőleg a kóz le tud valamit tenni az asztalra, meg tudjuk mutatni az európai polgároknak, hogy min dolgoztunk. Végezetül reményeink szerint az európai belbiztonságra kihatása lett a kózi munkája. A munkaprogram kidolgozása során természetesen kikértük a partnerek véleményét, mindazon szervezetek, eh, hatóságok véleményét, akik részt vesznek majd a kózüléseken. Figyelembe vettük a spanyol soros elnökség által elvégzett munkát is, hiszen ők is letettek már valamit az asztalra, de természetesen az összes tagállamhoz fordultunk, az ügynökséghez és az Európai Bizottsághoz, kikérve az ő véleményüket Eh, hiszen fontosnak tartottuk, hogy meghallgassuk azt, hogy ők mit várnak a kurzitól, az operatív eh, együttműködés terén, hiszen csak ezek résztvevők bevonásával tudjuk eh, a hozzáadott értéket biztosítani. 34 javaslat érkezett be, ezeket az említett alapján megvizsgáltuk, és végül 14 alapvető témára szűkítettük a kört. Ha megengedik, pár témát felvetnék, majd látják, hogy ezek közül jó néhány igen ambíciózus. Nem akartunk 50-60 eh, témával foglalkozni egyszerre párhuzamosan, nem akartuk felaprózni erőfeszítéseinket, erőinket, hiszen mások is remélem egyetértenek velem abban, hogy az sehova sem vezet, hogyha felaprózzuk az erőinket, túlvállaljuk magunkat, ha túl nagy fába vágjuk a fejszénket. Tehát megpróbáltunk fókuszáltan eh, kidolgozni egy munkaprogramot. Az egyik az ügynökségek koordinációja, erre majd mindjárt visszatérek. A másik egy európai eh, szakpolitikai ciklus kidolgozása, franciául is policy cycle, franciául nincs erre igazán jó kifejezés, egyébként magyarul sem, mi egymás köz csak a harmónia projektnek hívjuk azt. A célja ennek tulajdonképpen az, hogy európai szinten egy olyan munkamódszert, akár mondhatjuk azt is, hogy tudományos munkamódszert dolgozunk ki, amely figyelembe veszi mindazokat a veszélyeket, amelyek az Európai Unió belső biztonságára leselkednek, és hogy az illetékes miniszterek ez alapján eldönthessék, milyen prioritásokat határoznak meg, mely uniós prioritásokat határozzák meg az európai belső biztonság terén, és e így hozhassanak döntéseket. Tehát ez egy olyan munkamódszer, amely segít azonosítani az Európára leselkedő veszélyeket. És a, az általunk benyújtott lista alapján dönthetnek majd a prioritásokról a belbiztonságért felelős miniszterek. Nem egy teljesen új eszköz ez, hanem a meglévő eszköztár harmonizálása, hatékonyabbá tétele a célunk, hogy a döntéshozatalt, a választást könnyítsük meg. A komoly szervezett bűnözés például egy jó például annak, hogy az elkövetkező hónapokban, években mit lehet majd fókuszáltabban, célzottabban eh, tenni ezen a téren. Hát, Avec la commission. Szorosan szeretnénk tehát a bizottsággal együttműködni, amely, miután ezt gondolom tudják, és a kollega, aki itt van mellettem, bizonyára be is számol erről, egy közlemény fog vélhetően novemberben adni Ez a bizottsági közlemény arra hivatkozik, hogy a stokholmi programból levezetett feladatokat a lehetős legjobban végrehajtsa a biztonságra vonatkozóan. Hónap október 5-én kerül sor a kozi következő ülésére és akkor fogunk a bizottság nyilatkozat tervezetéről eszmecserét tartani, ezért a holnap délután üléshez nagyon fontos az, hogy mit hallunk ma itt önöktől. Az utolsó eh, fontos cél kitűzésünk pedig a szervezetbűnözés elleni harc. A legtöbb küldöttség a Kóziban egyetértett abban, hogy a szervezetbűnözés mindenkit érint, mindenkit aggaszt, mindenkit foglalkoztat, mindenkinek fáj a feje miatt. Ezért fontosnak tartottuk, hogy alaposan tanulmányozzuk, hogy mik a lehetséges módjai, módszerei annak, hogy felépüljünk a szervezetbűnözés ellen, megelőzzük. Azt nem csak a, a büntető szankciók, nem csak a büntető eljárások mentén gondolkodtunk, hanem olyan alternatív megoldásokat eh, érdemes keresni, például a közigazgatási jogban lévő joghézagok befoltozása, illetve a büntetőjog, illetve a közigazgatási jog közötti harmónia jobb biztosítása, például a bűnözésből származó javak elkobzásának a könnyítése. Egyébként ezen a téren a magyar elnökségre is komoly munka vár, számítunk is rá. Kózinak mi a feladata az ügynökségek közötti együttműködés terén? Az ötös cikk az említett tanácsi eh, döntésben kimondja, hogy a Kózi hozzáról ahhoz, hogy a egyen, ezen szervek fellépések minél következetesebb eh, legyen. Tehát a mi feladatunk, a Kózi feladata lesz, hogy a szinergiát garantáljuk ezen a téren. A Kózi egyik első döntése az volt, illetve egyik feladat az volt, hogy az ügynökség közötti együttműködés témáját vizsgáljuk. Ezt márciusban, áprilisban és júniusban is napirendre tűztük az ülésünkön. Ez a belga elnökség és a magyar elnökség számára is fontos prioritás egyik a 14-nek. Az ügynökségek mindegyike saját mandátummal, körül határolt, hatáskörrel, tevékenységi területtel rendelkezik, mégis a többi ügynökség támogatása, segítsége nélkül gyakran nem járhatnak sikerrel, ezért azt kell megvizsgálnunk, hogyan tudnának jobban segíteni egymásnak, jobban együttműködni, természetesen anélkül, hogy a másik dolgába ártanák magukat, hiszen mindegyiknek megvan a maga feladata, maga hatásköre, mellettem ülő nagyra becsült kollega majd bővebben beszél erről mindjárt. A másik fontos szempont az ügynökség közötti együttműködés terén az itt vissza kell utalnom a 2009. október 1 informális csúcs, talán csúcs találkozóra, amikor is a svéd elnökség az Európolt, az Eurojustot, a Frontexet és a Szepolt felkérte arra, hogy közös normák, közös kezdeményezések, közös képzési programok, közös munkamódszerek, közös rútonak segítségével javítsák a gyakorlat együttműködést. A négy érintett ügynökség érint természetesen jól értette, jó felfogott érdekében azonnal tett is valamit ezen a téren egy közös jelentést dolgoztak ki, amit nem tudok eléggé hangsúlyozni, most először adott ki a négy érintett ügynökség közös jelentést a tevékenységéről. És egyben ajánlatok sokat is tettek arra vonatkozóan, hogy mit lehetne javítani az együttműködés terén. A Kózi első ülésén március 11-én nyújtották be ezt az időközi jelentést a Kózinak, főként a kétoldalú együttműködésre vonatkozó javaslatokat tartalmazott, ez nem annyira a multilaterális oldalú együttműködésre. A multilaterális együttműködés területén a racionalizálás tűnik kívánatosnak. Április elején benyújtották végső jelentésüket is, ami a kétoldalú megállapodásokat, Fratesz javaslatot, olyan célokat fektet le, amelyek értelmében az együttműködés lehet javítani, hogy teljes mértékben kihasználjuk ezekben az ügynökségben lehet, rejlő lehetőségeket, potenciált, és a két és több oldalú együttműködés lehetőségeit térképezi fel tulajdonképpen ez a záró jelentés, amely konkrét javaslatokat is tesz arra, hogy a meglévő akadályokat hogyan lehetne leküzdeni. Ez egy valóban könnyű olvasmány, meghatározza azokat az akadályokat, amelyek nehezítik az együttműködés jelenleg, és kitűz olyan célokat, amelyek segítségével áthághatóvá válnak ezek az akadályok. Természetesen teljes mértékben figyelembe veszik a Stockholmi programot, és olyan problémákat is érint, amelyeket az ügynökségek maguk is megoldhatnak házon belül pozitív önkritikát gyakoroltak az ügynökségek, és felsorolták maguknak, hogy mik azok a kívások, mik azok a területek, ahol nekük kell az uniós intézmények és a tagállamok segítségével többet tenni, javítani, javulni. Lehet, hogy a jövőben ez a fajta gyakorlat, ezt a fajta gyakorlatot érdemes kiterjeszteni más ügynökségekre is, amelyek fellépnek Eh, ezen a területen, például az alapjogi ügynökség, vagy a képzési hálózat, eh, vagy az Európai Igazságszolgáltatási Képzési Hálózat. Őket is érdemes lenne beolni egy hasonló eh, eljárásba, hiszen nem kimérítő a lista. Három ügynökséget említettem, de akár több is elképzelhető. Ami a két oldalú együttműködést illeti az ügynökségek között, a jelentésben igen konkrét javaslatok szerepelnek, operatív kérdésekre vonatkozóan, hogy eh, hozzak egy párat, eh, adatcsere, adatelemzés, eh, a veszélyek értékelése, képzés, külső kommunikáció, illetve közös nyomozó csoportok felállítása. Talán maguknak az ügynökségeknek a képviselői tudnának erre vonatkozóan bővebb információt nyújtani. Nagyon hosszú a listája annak, hogy hogyan tudják javítani a kommunikációt, e, együttműködést. Ami a több oldalú multilaterális együttműködést illeti, itt inkább stratégiaiak a kitűző célok, és amelyek nem csak a mindennapi munkájukra lehetnek kihatással, hanem a belső biztonság területének egészére. Ide tartozik például olyan rendelkezések meghozatala, amelyek lehetővé teszik a következetesség, a folyt folytonosság és az interoperabilitás javítását, egy közös vezetési kormányzási tér terület létrehozása, a közös képzési programok, a közös kutatási programok, a közös tájékoztatási programok, egyébként ez az utóbbi önmagában is egy igen jelentős terület erről is eh, érdemes lesz majd a kóziban bővebben beszélnünk, úgy vélem, mert sajnos eh, nem tudnak az emberek, nem tud a közülemény, sőt, gyakran még a szakértők, a területen dolgozó szakértők sem eleget ezekről az európai igen hasznos ügynökségekről. Fontos, hogy eh, minél többen tisztában legyenek az ügynökség közégyűjtműködés fontosságával, ezt megtehetjük például célzott tájékoztatási és képzési programokkal. Ezek mind elősegíthetik az, az ügynökség közötti szinergiát, az átfedések kiküszöbölését és a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználását. Végezetül a kózi és az ügynökségek koordinációjával kapcsolatban Eh, mi június 25-i ülésünkön arra következtetésre eh, juttat, jutottunk, hogy fel kell kérni az ügynökséget arra, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy eh, az ügynökségek vezetői rendszeresen találkozzanak, ezt a, az, annak az ügynökségnek a vezetője elnökölné, amelyik vendégül látja a többieket. Természetesen részt vennének um, a soros elnökség résztvevői, a Kózi eh, elnöksége, a bizottság, illetve a tanács főtitkársága. Legalább évente egyszer kell sort keríteni ezekre az ülésekre, és az erről készült jelentést be kell nyújtani a Kózinak is. Az első ilyen ülésre november 26-án Hágában kerül majd sor. Végezetül tehát hangsúlyozom eh, eh, annak a fontosságát, hogy az ügynökségek munkáját koordináljuk, szorosabbra fűzzük közöttük a szálakat. A belga elnökség eltökélt a téren, hogy eh, valamit elérjünk, az ügynökségek, illetve a, bizot, a bizottság és más intézmények közötti együttműködés terén. Köszönjük Kokeberg úr, aki a belga elnökség nevében szólt hozzá, illetve a Kózi eh, operatív belső biztonsági eh, bizottság elnökeként beszélt az ügynökségek, az Európol Eurojust és a Frontex és a CEPOL közös jelentéséről is, ami nagyon fontos. Most pedig megadom a szót De úrnak, az Európai Bizottság belügyi főigazgatóságának igazgatójának. Euh, Köszönöm, elnök úr. Az órára pillantok, és látom, hogy le kell egy kicsit rövidítenem a hozzászólásomat. Elnök úr, először is néhány megjegyzést szeretnék tenni, amelyek fontosak lehetnek mindenkinek, és talán majd az elkövetkezendő két napban is érdemes lesz észben tartani őket. Beszéltünk az európai parlament, illetve a nemzeti parlamentek munkájáról, ezekről az ügynökségekről, amelyek meghatározott hatáskörrel rendelkeznek, a belbiztonságról, és hogy általában a biztonságról is beszéltünk. Tudjuk, hogy most intézmény közi dialógus is folyik, ugyanebben a témában. Ennek a szerepe tehát ugy, ugyanez az ügynökségek ellenőrzése az Európai Unió részéről. Az intézmény közi párbeszéd és azzal indult, hogy az Európai Bizottság 2008-ban kiadott egy közleményt. Mivel intézményközi dialógusról van szó, nyilvánvaló, hogy részt vesz ebben az Európai Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament a végkövetkeztetéseket 2011 során vonják majd le a jelenlegi menetrend szerint. Szükséges a munka jó koordinálását garantálni, tehát ez egy általános megközelítés. Meg lehet nézni, hogy mit tudunk elérni belügyek, illetve az igazságügyek kérdésében. Tehát ez a dialógus, ez az intézményközi párbeszéd az első felvetésem. A második pedig, hogy Kukelberg úr is felhívta arra a figyelmet, hogy elengedhetetlenül fontos mindig eh, tisztán, eh, világosan tudni, hogy kinek milyen felelőssége, kinek meddig tart a hatásköre. Az ügynökségek azért jönnek létre, hogy bizonyos feladatokat ellássanak, illetve hogy operatív együttműködést bonyolítsanak le de a jogalap nem tartalmazza, és egyébként ez ellentmondásos is lenne az alapszerződések betűjével, úgymond, és a szellemével is. Tehát nem tartalmazza a hatáskörük azt, hogy a politikai területre úgymond betévedjenek, tehát politikai kompetenciáik nincsenek. A tanács, az Európai Parlament rendelkezik ezen a téren hatáskörre. Ugye a bizottságnak van kezdeményezési joga. A demokratikus ellenőrzés pedig Európai Uniós intézményi szinten megjelenik, valamint a nemzeti kormányok szintjén is megjelenik, és ez más formát önt. A politikai programok elkészültekor következik a demokratikus ellenőrzés, tehát ezeknek a programoknak az ellenőrzése, hogy aztán az ügynökségeknek a konkrét operatív kompetenciáival tisztában legyünk. Tehát az nagyon fontos, hogy mindig világosan meghatározzuk, hogy melyik ügynökségnek milyen kompetenciái vannak. A harmadik felvetésem, amit szerettem volna mindenképpen kiemelni, az a következő olyan területen mozgunk, ahol az Európai Unió és a tagállamok között a kompetenciák átfedését figyelhetjük meg. Ez természetes, egy nagyon fontos területről van szó, ezek a kezdeményezések is nagyon fontosak, és az is rendkívül fontos, hogy a demokratikus ellenőrzést, ezt a párbeszédet fenntartsuk, ez lesz a jövő együttműködésének az alapja. Ma délután tehát az ellenőrzésről fogunk beszélni, a külső határok ellenőrzéséről, politikai szinten is, ugye egy közös politikáról van szó, amelyet Európai Uniós szinten határoznak meg, de a kivitelezés az az egyes tagállamokra hárul, hiszen ez az ő hatáskörükbe tartozik. És nyilván azoknak a tagállamoknak kell eljárni, amelyek az Európai Unió külső határaival rendelkeznek. A Frontex pedig azért jött létre, hogy segítse ezeket a tagállamokat ebben a feladatukban. A egyes műveleteket a Frontex koordinálja és segíti, de az alapvető felelősség az még mindig az adott tagállami. Tehát az adott tagállamok felelősek a közös műveletek végrehajtásáért. A műveletek végrehajtása kor elképzelhető az is, hogy Európai Uniós választ adunk egy problémára, de nemzeti szinten is meg lehet oldani egy feladatot, az ellenőrzési mechanizmusok megvannak az adott tagállamban is, amelyet érint az esetleges megoldandó helyzet. Tehát ezek voltak a kezdő felvetéseim, elnök úr, a bevezető megjegyzéseim, és ebből látszik az is, hogy Szükség van egyfajta pozitív dinamika létrehozására, ez elengedhetetlen. Mit is eh, gondolok ez alatt, mit értek ez alatt? Tehát amikor azt mondom, hogy szükséges egy ilyen pozitív dinamika, még tovább is megyek, ez elengedhetetlen. A belügyek és az igazságszolgáltatás témáira, hogyha gondolok, akkor eh, mindig eszembe jut, hogy mennyi ügynökség dolgozik ezen a területen. Az elkövetkezendő napokban ugye tudjuk, tehát most, hogy csak a frontex az Európorral és az eurojust fogunk foglalkozni, de ne felejtsük el, hogy legalább még három másik ügynökség vagy szervezet van, amely már létezik. Ugye az Alapvető Jogok Európai Ügynöksége, aztán a Európai a bíróképzőintézet, és még egy európai obszervatórium, tehát egy megfigyelő központ, és a menekültekkel foglalkozó ügynökség pedig valószínűleg a következő év elején kezdi meg majd a működését, tehát ez mindjárt 3 plusz 1, és hogyha a társ döntéshozónk is egyetért, akkor még az információs rendszerek kezelésével foglalkozó ügynökség is létrejön, tehát már hat ügynökségről van szó, amelyből a jövőben hét vagy nyolc is lehet, tehát több ügynökség tevékenykedik, láthatják, hogy gomba módon szaporodnak ezek az ügynökségek. Az igazságszolgáltatás és a belügyek terén ugye szükséges az, hogy a tagállamok között jó operatív együttműködés legyen. Ez rendkívül fontos, hogyha a programokat, ezt a politikai napirendet úgymond közösen kívánjuk, hatékonyan kívánjuk továbbfejleszteni. Nagyon fontos, hogy minden demokratikus alapelvet tiszteletben tartsunk, és ezeknek az ügynökségeknek a működése is az alapvető demokratikus alapelveket tiszteletben tartsa és az operatív együttműködés folyamatos legyen. Ez az a pozitív dinamika, amire utaltam néhány perccel ezelőtt, és amit elengedhetetlennek neveztem. Szeretnék még egy példát felhozni, ez pedig a Schengeni térséggel kapcsolatos együttműködés. Ezzel majd holnap részletesebben fogunk foglalkozni a holnapi munkánk során. Az Amsterdami szerződés életbe lépéséig a Schengeni megállapodással kapcsolatos együttműködés az kormányközi típusú volt. tulajdonképpen egyfajta kísérletnek lehetne nevezni, amely egy jövőbeni együttműködést vetített előre Európai Uniós szinten. szinten de az az igazság, hogy az intézmények, ugye az Európai Uniós intézmények akkor nem vettek ebben részt. Tehát az Európai Parlament persze kifejezte a különböző állásfoglalásokban a véleményét a Schengeni együttműködésről, és ez így nagyon világos volt, nagyon határozott kritikát fogalmazott meg ez az intézmény. Utána persze az Amsterdami Szerződés életbe lépett, és aztán a Lisszaboni Szerződés is ugye most már életbe lépett. Hogyan változott a helyzet? Tulajdonképpen közösségi szintre került sokkal több terület, és ma az Európai Parlament is ellenőrzést gyakorol ezen témák felett. És ide tartoznak a jogi kérdések is. Tehát a, a belső határok kezelése, de a jogalapok is a, az információs rendszer vízre vonatkozó, vízre és a sziszre vonatkozó jogalap is már ide tartozik. Az együttdöntési eljárás keretein belül foglalkozik ezzel a tanács és az Európai Parlament. Tehát itt is láthatják, hogy megjelenik ez a pozitív dinamika, sőt, hogy ez lehetséges a gyakorlatban. Elég sokat tettünk már, de még sokat is még sokkal többet is lehetne tenni, tehát lehetne bővíteni a rendelkezésünkre álló ö, eszközöket. Reformokra is szükség van, ezeket az ügynökségeket meg kellene e, reformálni, a jogalap reformjára is szükség van, aztán a gyors e, reagálás jogalapját is meg kellene változtatni, és erről folyik a vita, ma is folyik a vita a parlamentben, mint e, ugye, társdöntéshozó szervezt a témát meg kell, hogy vitassa arról is vitázunk, hogy milyen feladatai lehetnének még ezeknek az ügynökségeknek. Tehát a célunk az, hogy ezen ügynökségek valamennyi hogy valamennyien végre tudják hajtani a feladataikat úgy, hogy elegendő pénzügyi erőforrással is rendelkeznek, tehát az Európai Parlamentnek itt nagyon fontos a szerepe, amennyiben befolyásolja azt, hogy milyen költségvetés áll az ügynökségek rendelkezésére a feladataik ellátásához. Az Európol döntés 46-os cikkében például nagyon világosan megfogalmazódik a kötelezettség, de több más szövegben is szerepelnek utalásokat többi ügynökségre, amelyeket említettem. És az is szerepel, hogy a nemzeti parlamentek meghívhatják ezeknek az ügynökségeknek a vezetőit a parlamentekbe. Nem hiszem, hogy bárki is ezt visszautasítaná, ezt a meghívást, és akkor beszámolnak az adott ügynökség tevékenységéről. De azt hiszem, hogy ezen túlmenően még sokkal többet is lehetne tenni, és a mostani napokban majd erről fogunk beszélni, hogy hogyan lehetne kibővíteni a munkát. Már beszéltünk erről a kommunikát, erről a közleményről, ami a bebiztonság bebizonsági állandó bizottság témáját érintette, Kokkelberg úr mondta ezt el. És az elkövetkezendő időszak nagyon fontos lesz a belbiztonsági stratégiának a nyomon követése szempontjából. Az Európai Parlament itt fontos szerepet játszik, részt vesz tulajdonképpen a döntéshozatalban, a vitában is, abban a vitában, amely meghatározza ennek a stratégiának a prioritásait. Először arról beszéltem, hogy mennyire fontos az, hogy az Európai Parlament részt vegyen ebben a folyamatban, és természetesen egészen a döntésig, majd a döntésben. Elnök úr, ön szólt a demokratikus ellenőrzésről, már ami az Európolt illeti, és arra azt is említette, hogy majd erről még beszélni fogunk. Mánszon hogy már erről szólt néhány szót. A múlt évben fogadták el az új jogalapot, Malmström asszony szólt, erről már néhány szót, ezt mindannyian hallottuk. Tehát az új jogalapot elfogadták a tavalyi év során, és ennek a hatásvizsgálata folyik, a tanács meghozza az új döntését. Ezt, hogy elmondtam, ebből is világos, hogy a demokratikus ellenőrzés erősebb lesz. Most készül egy közlemény a témában és ez a közlemény le is írja majd, hogy az Európol nem egyfajta rendőrség, nagyon világosan tisztázza majd a tevékenységeit, a jogalapot és az együttműködés típusát az egyes tagállamok rendőri szervei között. Itt is nagyon fontos, hogy hatékony legyen a nemzeti ellenőrzés, amelynek meg kell jelennie valamilyen formában. Tehát Ezeket vegyék egyfajta bevezetésnek, és természetesen nagy figyelemmel hallgatjuk majd az önök véleményét a mostani napokban, és reménykedjünk abban, hogy sokkal jobb együttműködést sikerül létrehozni az európai szinten, illetve a nemzeti szintek között, mert nincs rendelkezésünkre álló elegendő információ még egyelőre a demokratikus ellenőrzés kontroll biztosításához talán ez lehetne az egyik kulcsfontosságú téma, amelyre választ tudnánk találni a ma délutáni ülésünkön. Elnök úr, köszönöm szépen. Két napos szemináriumot tartunk, úgyhogy meg kell próbálni a lehető legjobban beosztani az időnket, mert rövid az időnk. Két ülésünk van ma délután. Az első a Frontex témájával foglalkozik, és a második pedig az Európol témájával fog foglalkozni. Én azt javaslom, hogy kezdjük is el rögtön a Frontex-el, és aztán utána lesz idő vitára, a nemzeti parlamentek képviselői felszólalhatnak, és természetesen a LIBE szakbizottság képviselői itt az Európai Parlamentben szintén kapnak majd lehetőséget a hozzászólásra. Most át is adom Éka Lajtinen úrnak a szót, aki a Frontex igazgatója, és megkérem, hogy csatlakozzon hozzánk úrral együtt, aki a Libe szakbizottságban a Frontex témájával kapcsolatos előadó, tehát ő európai parlamenti képviselő és Libe szakbizottsági tag. Lajtinen és Buszutil urak mellett Andrei Hunkó urat is kérem, hogy csatlakozzon hozzánk itt a pulpituson. Ő a német Bundestagból érkezett. És meg is nyitjuk rögtön ennek az első ülésnek a munkáját, amelynek a témája tehát a Frontex. És először Lajtinen úrnak adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek és a Libes szakbizottságnak az elvégzett munkát. Nagyra értékelem a nemzeti parlamenti képviselőknek a jelenlétét. Köszönöm, hogy eljöttek erre a nagyon fontos találkozóra. A külső határokon soha nem statikus a helyzet, nem állandó. Idén egyelőre csökkent még a, illegális bevándorlás kb. 20%-kal a tavalyi évhez hasonlítva, de sajnos láttuk, hogy bizonyos útvonalakon, amelyeket a bűnözők használnak, ott növekedett ez a koncentráció. A bűnözők több különböző útvonalból választottak, most lehet látni, hogy a tevékenységük koncentrálódott a görög, görög és török határvonalra. Az év első hat hónapjáról tudunk beszélni. Ezt az útvonalat tekintve azt látjuk, hogy az illegális belépések több mint 80%-a az Európai Unióba itt történt. A Frontex legutóbbi kockázatelemző jelentése szerint Törökország ma az a tranzitország, ahol az illegális bevándorlók Európába lépnek. És egyre inkább jellemző az, hogy ezek a bevándorlók Isztambulba repülnek először, és utána pedig a határon átkelnek az egyik legérdekesebb változás a görög-török határon az volt, hogy most már a tengeri bejutás helyett a szárazföldi átkelést választják. Egy közös művelet, Poseidon nevű műveletet indítottunk 2010-ben, és akkor a tengeri határokra összpontosítottunk. Most a szárazföldre nehezedik a legnagyobb nyomás. Az első hat hónapban úgy láttuk, hogy az illegális belépések 73%-a történt szárazföldi határon keresztül. A többi térségben eh, nem annyira drámai a helyzet, mint az elmúlt években. Régen nagy kedvenc volt úgymond ez a jól ismert dél-afrikai útvonal, vagy Szenegából, vagy Mauritániából indultak a Kanári-szigeteken keresztül, és így jutottak az EU-ba, de ezt az útvonalat szinte teljesen sikerült lezárni a Héra művelet keretében. Ez volt a Frontex első közös eh, műveletek, ami még egyébként mindig működik. Hasonlóan a Minerva az Indáló és a Hermész nevű közös műveletek is tovább működnek azzal a céllal, hogy ellenőrizzék az illegális bevándorlást a nyugat, illetve közép mediterrán útvonalakon. A Poseidonnal kapcsolatban említettem, hogy ennek a műveletnek sikerült megszüntetnie az illegális bevándorlást a görög-török tengeri határon, tehát a fő kihívás most a szárazföld ami az egyéb szárazföldi határvonalakat illeti, Ukrajna és Fehér Oroszország keleti határa viszonylag stabil. A magyar-szerb határon a helyzet tulajdonképpen a dél-görög eseményekhez hasonlítható, mint ennek a folytatása lenne. A migránsok észak felé haladnak, ugye a célországok felé, és az a jellemző, hogy Macedónián és Szerbián keresztül átjutva próbálnak az Európai Unióba újra belépni a magyar határon. Arra számítunk, hogy ez a helyzet megváltozik majd, hogyha Románia és Bulgária jövő márciusban csatlakozik a Schengeni térséghez tulajdonképpen így átrajzoljuk a külső határokat, és kétszer olyan hosszú lesz a Törökországgal fennálló szárazföldi határ, tehát talán a Görögországra nehezedő nyomás egy kicsit csökken, viszont lesz egy teljesen világos ö, belső útvonal az Európai Unión belül, tehát hogyha valaki átjut a külső határokon, akkor könnyű lesz bent mozogni és valóban meg is figyeltük, hogy már egyfajta mozgolódás tapasztalható a bolgár határon, de még nem elegendő ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez egy tendencia. Ahogy mondtam elnök az elején, soha nem statikus, nem állandó a helyzet a határokon, állandóan tájékozódni kell, rugalmas megközelítést kell alkalmazni, integrált stratégiát, és mindig a legfrissebb hírszerzési adatokkal kell rendelkezni. Ez tulajdonképpen az integrált határkezelés, az IBM rövidítéssel, nevezhet, rövidítéssel nevezhető névem. A Lisszaboni szerződések gazdagodott ez a stratégia, megszűnt ugye az elkülönítés az első és a harmadik pillér között. Tehát most már azt mondhatjuk, hogy az IBM, tehát az integrált határkezelés belső integrális Európai Uniós biztonsági stratégia, legalább, stratégia legalábbis a politikai szinten. Úgyhogy megfeledkezhetünk ezekről a pillérekről. A határok ellenőrzése sokkal többet jelent, mint egyetlen egy szolgálat, és nem csak arról van szó, hogy az utasokat ellenőrizzük a határátkelő helyeken az ügynökségek együttműködése kulcsfontosságú. Gondolok itt a vámellenőrzésre, a határőrökre, a bevándorlási és egyéb szociális rendőrségi szervekre, akiknek mind-mind együtt kell működnie. Az új jogi helyzetet figyelembe véve azt mondhatom, hogy a határellenőrzésről beszélhetünk minden esetben, ahol a beáramló személyeket ellenőrzik, függetlenül attól, hogy vízumokat adnak ki, vagy egy repülőtéren vagyunk egy tranzitországban, vagy egy Európai Uniós tagállam területén. Előfordul, hogy bűncselekmények feltárása érdekében a különböző hatóságoknak együtt kell működni, vagy a nyomozást együtt végzik, vertikális és horizontális integrációról is beszéltem, mert tulajdonképpen ez az, amiért az én ügynökségem küzd napról napra. Az lenne a végső célunk, hogy az egyes tagállamok nemzeti hatóságai állandó együttműködésben legyenek, adatokat osszanak meg egymással, és lehetőleg a legjobb gyakorlatokat közösen fejleszék ki, és közös műveleteket hajtsanak végre. A Lisszaboni szerződés és a Stockholmi program adott nekünk egy nagyon fontos esélyt. Az alapvető emberi jogok és az emberi méltóság most a megfelelő helyre került az Európai Unió prioritásai közé, ezek között is a legfontosabbak lettek ezek. És természetesen a kulcs itt is az egyensúly. Ahogy egyre többen élvezik a mobilitás lehetőségét, velünk szemben áll az a kihívás, hogy hogyan tegyük ezeket a határokat átjárhatóvá, hogy a jó hiszemű utazók számára ezek a határok átjárhatóak legyenek, és ők tudják élvezni azokat a szabadságjogokat, amelyeket elvárnak, és hogyan tudjuk ezzel egyszerre azt a biztonságot is megteremteni, amelyet ezek az állampolgárok megérdemelnek. Tehát hatékonyan kell akadályoznunk a a határokon átnyúló bűnözést és az illegális bevándorlást, az emberkereskedelmet, de ehhez kiváló személyi és pénzügyi erőforrásokra és jól működő rendszerekre és struktúrákra van szükségünk, amelyeket a maximális potenciáljuk kig használunk ki. Hogyha részletekről kérdeznek, akkor bizonyos témákban egészen gyakorlatilag tudok nyilatkozni. Először is a személyi adatvédelem, az alapértékeink állandóan fenyegetésekkel találják szemben magukat, például az emberkereskedelem, gondoljanak a gyermekek kereskedelmére, az emberkereskedelemre szexuális célokból, az emberi szervek kereskedelme, a gazdasági rabszolgaság, és így tovább. Ezeket a bűncselekményeket meg kell akadályoznunk, és néven kell neveznünk az elkövetőket. Nem használhatjuk fel a jóhiszemű utazók adatait a műveletekhez. Olyan információkra van szükségünk, amelyek segítségével jobban tudjuk majd célozni, sokkal célzottabb műveleteket tudunk végrehajtani, mert így hihetetlen az a hozzáadott érték, amely itt megjelenik, és amelynek a segítségével a bűnszervezetek tevékenységét akadályozni, illetve megszüntetni tudjuk. Nagyon hosszú lesz ez még. For cross-border organized crime and identifying those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 nyomozást. Az olyan információk, amelyekkel itt dolgunk van, nagyon sok esetben nem vezetnek célra, és külön, nagyon nagy különbséget kell tennünk természetesen a célhoz kötés vonatkozásában, hogy valóban bűnözés, megelőzésre kívánjuk-e felhasználni az adatokat, vagy sem. A második nagyon fontos megfontolás a, a felszereléseknek a rendelkezésre állása. A jelenlegi rendelkezések értelmében ugye a tagállamok azok, akiknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a technikai felszerelést a Frontex számára. Azonban ez önkéntes alapú. alapú a hatékony tervezés és az operatív menedzsment érdekében sokkal erősebb garanciákra van szükség annak érdekében, hogy a megfelelő erőforrások rendelkezésre álljanak a megfelelő időben a megfelelő személyek számára. Üdvözöljük a bizottság javaslatát, hogy egy technikai felszerelési mm, adatbázist, egy bázist állítsanak fel, amely tulajdonképpen kötelezni a tagállamokat arra, hogy ezt biztosítsák, és természetesen gondolok itt arra is, hogy a Frontex is tegyen szert saját, vagy pedig bérelt felszerelésre. Egyfajta társ tulajdon, tulajdoni alapon. Ez a rugalmasságot is, és az autonómiát is hatékonyan mozdítaná elő. A leghatékonyabb erőforrások azonban nem csak technikai jellegűek. Itt gondolok a hírszerzésre, a tervezésre és a megfelelő forrásokra, a megfelelő emberekkel, hiszen ezzel tudnak leginkább hozzájárulni a célhoz a tagállamok, a külső határok fenntartása kontextusában gondolok itt a határőrökre és egyéb szakértőkre. Vannak úgynevezett vendég tisztviselők, akik operatív kapacitással bírva a konzisztenciát fel tudnák erősíteni, illetve a kohéziót is. Nyilván a nemzeti hatóságokkal karöltve európai szinten. Az autonómia és a rugalmasság itt a központi elemek, a legfontosabb kulcsszavak. Nem utolsó sorban azonban még szólnunk kell a társ vezetésről nem csak koordinátori szerepe lenne a Frontexnek, hanem társ vezetői szerepe is, és a tagállamokkal közösen így tudna az Európai Unió egésze számára a legjobban hozzájárulni a sikerhez. Ez lenne a hozzáadott érték, ez lenne a szolidaritás, a megosztott felelősség, amely közös érdeken túlmutat, itt hangsúlyoz, hangsúlyoznám a, a közös felelősséget és a közös bizalmat is, amely az igazi értékét mutatja a közös fellépéseknek. Összefoglalva, a személyi adatok továbbadása összességében úgy gondolom, hogy veszélyt jelentene Európa biztonsága szempontjából az alapjogok tekintetében, hiszen itt egy, egyfajta rést látok a pajzson, hogy úgy mondjam. A, az általam már említett társ tulajdon, a társ menedzsment, a társ vezetés és a társ együttműködés az, amire koncentrálnunk kell, sok a feladatunk, ezeket egyedül nem tudjuk teljesíteni, tehát csak közösen fogunk tudni együtt dolgozni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen Latinen úrnak. Áttérnénk akkor Bozotil úr beszámolójára aki a Frontex mandátumának felelős felülvizsgálatait felel itt az Európai Bizottságon belül, és miután kevés az időnk, viszont a munkánk még elég sok, és nem szeretünk még jobban elmaradni. 10 percre korlátozom akkor a felszólalásokat, és utána pedig a vitát kezdjük meg. Buszutin úrnak most átadom a szót. Thank you, Mr. Chairman. Dear Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Az európai parlamenti képviselőket, nemzeti parlamenti képviselőket mind köszöntöm. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és külön örülök annak, hogy lehetőséget kapok egy ilyen érdemi eszmecserére a kollégákkal, főként a nemzeti parlamenti képviselőkkel. Ennek a parlamentközi bizottsági ülésnek az időzítése jobb nem is lehetett volna, hiszen a múlt héten egy öttagú küldöttség látogatott el Varsóba a parlament részéről, meglátogattuk Leitinen urat és csapatát a Frontexnél, és rá egy hétre itt ülünk. Ennek a dossziének az előadójaként elmondhatom, hogy célunk az, hogy az első észmecserét már jövő héten a napirendre tűzzük, tehát ezért külön jó az időzítés a mai ülésnek. Hat kérdésre szorítkoznék, remélem, hogy előadóként, hogy segítenek időben megválaszolni ezt, időben ahhoz, hogy az el, jelentésemet megírjam, és a módosítókat is kidolgozzam. Ezek kérdések közül csak egyre próbálok meg választ adni, mert szorít minket az idő, a többi ötre majd remélem önök adnak választ. Az első kérdésem tehát és kérem, hogy tegyük fel mindannyiunknak ezt a kérdést. Merre tart a Frontex? Ez egy általános jellegű kérdés, nem, ugye? Ugyebár, de mégis politikai vita alapját képezheti. Mi leszel, ha nagy leszel? Kérdezhetjük a Frontex-től, ahogy a gyerekektől szoktuk. Mi lesz, öt év tapasztalata van már a Frontexnek, öt év van mögötte. Mit várunk ettől a szervezettől? Mi lesz a Frontexből, ha nagy lesz? Ha felnő. Szeretnénk, hogyha Európában laza lenne az együttműködés a külhatárok, külső határok ellenőrzése terén, vagy szeretnénk minél szorosabb integrációt, és akár egy esetleg egy európai határőrizeti határőrséget is létrehozni. Második kérdés, mely területen várjuk a Frontex-től, hogy hatékonyabb legyen. Az első pár év alapján láthatjuk, hogy a Frontex egyes területeken segíthetett, más területeken nem volt igazán hatékony. Mely területeken segíthetünk az új jogszabálya abban, hogy hatékonyabbá váljon? Úgy vélem, hogy e második kérdésben is hangunkat kell hallatnunk. Közös fellépésekben visszatérítésben, a harmadik országokkal való együttműködésben. Ezek talán azok a területek, ahol több hatékonyságot várhatunk az ügynökségtől. A harmadik kérdés, amelyet szeretném, ha feltennénk mindannyian magunknak, azzal függ össze, hogy a határőrségeket eh, hogyan eh, határőrségek hogyan osztják meg erőforrásaikat egymással. A Frontex nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a határőrségek, a tagállami határőrségek jobban megértsék egymást, és közös képzési programokat folytassanak. Ez egy új fejlemény is, amely a Frontexnek köszönhető. Most azonban azt láthatjuk, hogy a Revit nevű talán nem a legjobb elnevezés a Rabbits, azaz nyúl nevű eh, gyors ragású eh, csoportja, és van a Frontexnek eh, gyors támogatási csoportja, mely területeken várunk tovább lépést a Frontex-től, és mely területeken várjuk, szeretnénk azt, hogy a nemzeti határőrségek európai szinten is együtt lépjenek fel. A negyedik kérdés, amit érdemes feltenni magunknak, szintén az erőforrások megosztását érinti, most azonban szakmai technikai szinten, amelyre Leitenen úr is utalt. Kérdésem tehát, hogyan tudunk megbizonyosodni arról, hogy minden tagállam kiveszi a részét, beadja a közösbe valamiért, hogy támogatja a Frontexet valóban az operatívan is. Tudjuk, hogy a tagállamok ettéren messze nem tettek eleget. Hogyan bírhatjuk le a tagállamokat a nagyobb fokú részvételre? Hogyan tudjuk a gyakorlatban is működőképessé tenni a sokat hangoztatott szolidaritást? Az ötödik kérdés, amelyre szintén utalt Leitinen úr, a személyes adatok feldolgozását, tárolását érinti. A kérdés tehát hogy a Frontexnek képesnek kellene-e lennie arra, hogy a munkájához hatékonyabb munka érdekében adatokat, személyes adatokat dolgozzon fel, főként a határon átnyúló bűnözés elleni fellépés terén, illetve az illegális migráció elleni harc érdekében. És végül, de nem utolsó sorban, hogyan tudjuk elszámoltathatóbbá tenni a Frontexet, hogy még nagyobb mértékben eh, tartozon elszámolással a nemzet és az európai parlamenteknek. Ha megengedik a fennmaradó négy percben, csak ezzel az egy kérdéssel foglalkoznék a demokratikus elszám, beszámoltathatóság, elszámoltathatóság kérdésével. Ezt két részre osztanám, ha megengedik az első. Az első eh, elszámoltathatóság a jogalkotási folyamat során. Most pont ennek járunk az elején, hiszen ahogy önök is tudják, a Frontex rendelet módosításának láttunk neki. Önöknek, nemzeti parlamenti kollégáknak egyértelmű szerepük van ebben, lehetőségük volt arra, hogy véleményüket, véleményt nyilvánítsanak. 8 hetes határidőt szabtunk meg, ezt követően 6 nemzeti parlament fogadott el hivatalos véleményt, és csak a lengyel szenát konfliktusból érkezett vagy eh, olyan indokolt eh, állásfoglalás vagy vélemény, amely a szubszidiaritás elvének el, elvével ellentmondónak találta a Frontex rendeletet. Ez a mai nap egy újabb jó alkalom arra, hogy ez az ügynökség elszámoltathatóbbá váljon. Kiváló lehetőség ez mindannyiunk választott képviselők számára, most, hogy a Frontex igazgatója is itt van közöttünk, eh, hogy neki szegezzük a keveresetlen kérdéseinket. A maga a jogalkotási folyamat is egy módja annak, hogy a demokratikus elszámoltathatóságot megvalósítsuk a frontex kapcsolatban hiszen a módosítóink pont a hozzánk eh, érkező válaszok alapján készülnek, a frontex érkező visszajelzések alapján készülnek, és felvillantanék az ez év során itt a parlamentben korábban történt esetet, amikor a Frontex iránymutatásokat benyújtották ennek a parlamentnek az úgynevezett komitológiai eljáráson keresztül, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy intézményként csak igent vagy nemet mondhattunk az iránymutatásukra, az irányvonalak egészére, anélkül, hogy bármiféle módon módosíthattuk volna ennek bármely részét vagy rendelkezését. Az Európai Bíróság elé került ez a kérdés, az Európai Parlament nem adta könnyen a bőrét, mert úgy éreztük, hogy nem helyes a, ez a folyamat, a komitológia helyett együtt döntésben kellett volna, kellene elfogadni a Frontex iránymutatást. Ez garantálhatná a demokratikus elszámoltathatóságot. Lássuk a második részét ennek a kérdésnek. A jogalkotási folyamat lezárulta után hogyan lehet elszámoltatni a Frontex-et. Nos, ennek számos módja van. Például minden évben ez a ház elfogadja az Európai Unió költségvetését. Ez kiváló lehetőség arra, hogy a Frontexnek és a többi ügynökségnek nekiszegezzük a kérdést, mit csinálnak, mit tesznek, mire költik az európai adófizetők pénzét. Megtehetjük ezt, mielőtt tovább növeljük a költségvetésüket, vagy újabb egy évre pénzt adunk nekik. Minden évben ezen kívül sor kerül a mentesítési eljárásra, a költségvetési zerszámadásra, ha úgy tetszik, amikor elszámoltathatunk minden közösségi intézményt, eh, ügynökséget. Veronik Metje az egyik előadója ennek a témának. Ő mindenkinek jobban tudja, hogy ez milyen jó eszköz az Európai Parlamenti képviselő kezében arra, hogy az elszámoltatást végrehajtsuk. Minden ügynökségtől kapunk egy éves jelentést, amelyet személyesen is be kell mutatniuk. Ennek alkalmából eszmecserét is folytatunk, és minden ügynökség a következő évre egy munkaprogramot is eh, benyújt, ami megint egy újabb alkalom arra, hogy nekik, nekik szegezzünk keresetlen kérdéseket. Itt van például az adatfeldolgozás kérdése, vannak olyan ügynökségek és más uniós szervek, például az Európai Adatvédelmi Biztos, akiknek a véleménye sokat segíthet abban, hogy az elszámoltathatóságnak nagyobb mértékben érvényt szerezzünk. 10 másodpercen van még, ezért zárom hozzászólásomat, nem mondtam el mindent, van még bennem néhány eh, fontos gondolat, de zárásképpen csak annyit mondok, hogy a parlament honlapjáról is eh, meg eh, szerezhetik az e-mail címet, bárkitől bármiféle kérdést, visszajelzést nagyon szívesen fogadok. Köszönjük Buszuti úr, mondja az elnök hozzászólását. Köszönjük Buszuti úrnak, hogy ilyen pontosan tartotta az 10 perces hozzászólási időt. Most pedig Hunkó úrnak adom meg a szót a német Bundestag nevében szólsz. Äh, ich freue mich sehr, dass ich hier in dieser wichtigen Debatte nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és örülök, hogy felszólalhatat ebben az igen fontos vitában. Egy pár kritikai megjegyzésem lenne a frontex kapcsolatban. Kedves kollégák, a Frontex, ami az EU tagállami külső határain való operatív együttműködés igazgatásért felelős európai ügynökség már megalakulása óta sok kritikát gyűjtött be. Ennek hátterében emberi tragédiák állnak, amelyek a külső határoknál történnek. Több tízezer ember esett áldozatul az elmúlt tíz évben, önök is ismerik ezeket a számokat. Brüsszelben itt az elmúlt héten ezzel összefüggésben voltak is demonstrációk a Frontex ellenében. Az emberi jogi szervezetek gondolatait is megosztanám vel önökkel, mert tudjuk jól, hogy a földközi tengeri régióban nagyon sokszor összemosnak bizonyos problémákat. Az is nagyon nagy probléma, hogy nincs megfelelő védelem a menekültek vonatkozásában. Az ECCHR azt a következtetést vonja le, hogy a határőrök nagyon sok esetben az EU hatáskörén kívül, tehát kint a 12 mérföldes tengeren nem tartják be az emberi jogokat, pedig ott is kötné őket, ugye ez a, az előírás. A menekülteknek van joga menedékét folyamodni, ez is egy fontos téma, amiről beszélnünk kellene. Az is kérdés persze, hogy hogy lehet emberhez méltó eljárást folytatni amikor valaki menedékét folyamodik, és ezért feladatunknak kell tekintenünk azt, hogy az emberi jogi és menekült védelmi ö, kontextus is érvényesüljön. És akkor el, át is térnék a következő kritikai megjegyzésre. Miután nincs a megfelelően biztosítva a Frontexen keresztül az emberi jogok védelme, az operatív kompetenciák közül sem tud mindegyik érvényesülni a szubszidiaritás elvét éppen ezért fel kell vetnünk ebben a vonatkozásban. Vannak olyan nemzeti parlamentek, akik hasonlóan gondolkodnak, például a ö, lengyel ö, Szeim is ezt nyilatkozta. Kedves kollégák, azt gondolom, hogy tényleg felkiáltó jelet kellene tennünk, mert van egy olyan tendencia, amely által a Frontex tulajdonképpen visszaszorítaná a menekülőket. Amennyiben ezt a folyamatot hagynánk érvényesülni, akkor a bizalom az Európai Uniós szervezetekkel szemben a polgárok részéről teljes mértékben háttérbe szorulna és aláásásra kerülne az a szalámi taktika, amivel egyre nagyobb kompetenciákat és pénzügyi eszközöket kapnak az egyes ügynökségek, elég ijesztő, és itt akkor a harmadik pontra át is térnék. Demokratikus kontroll nélkül történik mindez, és hát erről hallottunk éppen. Éppen annak azért, mert a, a kormány közi együttműködés a Frontex esetében nagyon fontos értéket képviseli, a az ellenőrzés nem csak a parlamenten keresztül, hanem a nemzeti parlamenteken keresztül is nagyon lényeges lenne. El kellene méláznunk azon, hogy a Frontexnek, mint ahogyan ezt a Lisszaboni szerződés is előírja az Europol, a Eurojust vonatkozásában, ne legyen ellenőrizve közvetlenül az, a nemzeti parlamentek révén. Az a kérdés, hogy milyen intézményi együttműködésbe lehetne beleágyazni ezt az ellenőrzést. Vagy hogy esetleg a későbbi nemzeti ellenőrzést az Európollal összekapcsolva végezzék a nemzeti parlamentek, hiszen ennek lehetősége adott. Tekintettel arra, hogy a Frontex nap mint nap kudarcot vall, amikor az emberi jogokat nem képes megvédeni, talán jobb lenne meg is szüntetni ezt a fajta magatartást. Ha valamiféle szuper hat, hatóságá lép elő, amiről már szóltam a korábbiakban, fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy a különböző rezsimekben működő határellenőrzés, akár autoriter rezsimekre is utalnék itt, összeegyeztethetők-e az Európai Unió alapértékeivel? tényleg az lenne a célja az Európai Uniós menekültügyi politikának, hogy hasonlóképpen, mint sok évvel ezelőtt, a sivatagba tereljék őket, mint a zsidókat annak idején. Nem hinném, hogy ez lenne a célkitűzésünk. Éppen elég volt már az áldozat nem lett igazából számszerűsíthetően kevesebb az illegális bevándorló az Európai Unióba, és éppen ezért nem helyes ez a fajta politika, amit próbálunk alkalmazni és keresztül vinni, amikor a bevándorlókat visszakívánjuk téríteni. Az emberi jogi szervezeteknek a, az ajánlásait mindenképpen tehát figyelembe kellene venni, hiszen mi követeljük világszinten az emberi jogok betartását, miközben olyan rezsimet állítunk föl, amely a minimális sztenderdeket sem tudja betartatni végrehajtó ügynökség a Frontex, de nem helyes ponton, és éppen ezért nem szabadna még nagyobb kompetenciákkal felvértezni ezt az ügynökséget. Emlékeztetnék arra, hogy 19-ről 88 millióra emelték az elmúlt négy évben a Frontex költségvetését. Vannak tehát véleményképvisel különbségek a Frontex hatásköreit tekintve. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy mindannyian egyetértünk a parlamenti ellenőrzés fontosságában, és ezért várok nagyon sokat attól, hogy itt rendszeresen össze fogunk ülni. Van még egy pár percem, amit felhasználhatnék, de akkor ezt a vitára fordíthatjuk. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm Gór, három különböző megközelítést hallottunk, nagyon különböző előadásmódokban, és ez a politikai perspektívát, a politikai nézetkülönbségeket is bemutatják. Leitinen úr adta elő az elsőt, Buzutilóra az Európai Parlament képviselőjeként, illetve Hugo Ura Bundestagtól. Ezzel meg is nyitnám akkor a vitát. Néhányan már jelezték a részvételi szándékukat, ezt fel is egyeztem, de szeretnék még egyszer utalni arra, hogy felszólalási időket korlátoznunk kell, hogy minél többen szólalhassanak fel. Elsőként Andreju Galazewski képviselőnek adom meg a szót, a lengyel parlamentet képviseli úrról vagy hölgyről van szó? Parancsoljon. Uram, akkor öni a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bozotil úr egy nagyon fontos kérdést tett föl, merre felé tart a Frontex, illetve merre kellene, hogy vegye az irányt. Nos, hát röviden válaszolni kell a kérdésre. Hiszen a határaink védelme, és hát ide tartanak, itt tartoznak az EU külső határa is, azt gondolom a tagállamok exkluzív, kizárólagos égisze alá kellene, hogy tartozzék mégis a Frontex egy kisegítő ügynökség. Különböző műveleteket hajtanak végre. Ez azonban ne jelentse azt, hogy egy bizonyos tagállamok úgy gondolják, hogy ő nekik nem feladatuk a határok védelme. Talán vannak, akik így értelmezik a Frontex jövőjét. Persze a fennhatóság és a műveletek közötti, tehát az operatív műveletek közötti határvonal, határmesdje nagyon szűk, és a kompetencia is ide sorolható, és kevés is az időm arra, hogy ezt most kifejtsem. De reagálva arra, amit Pozutil úr mondott, lássuk nagyon világosan, hogy mi is a helyzet a határainkon, a külső határainkon. És azt is nyomon kell követnünk, hogy hogyan fog ez változni a jövőben illetve azt is látnunk kell, hogy van-e megfelelő pénzügyi támogatás, vannak -e eszközök, anyagi és emberi erőforrások, hogy a feladatainkat el tudjuk-e látni. Az is kérdés, hogy szuperhatósággá válik-e majd a Frontex, vagy egyfajta kisegítő hatóság lesz-e. Az Európai Bizottság képviselője azt mondta, hogy nem tudja, hogy és nem ismer olyan ügynökségi vezetőt, aki visszautasítana egy, egy meghívást ide a parlamentbe, akivel vitázhatunk az együttműködésről. Nos, hát én a parlamentbe, a saját parlamentünkbe, a szembe meghívom önöket, és tulajdonképpen a Frontex szomszédságában helyezkedik el a lengyel parlament, lehet, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében és a, az ő adta lehetőségeket kihasználva közelíteni tudunk egymáshoz, hiszen a lengyel parlament eddig nagyon kritikus volt a frontex kapcsolatban, és a Frontex működését illetően is kritikus megjegyzéseket fogalmazott meg. Nem halljuk az elnököt sajnos mikrofon nélkül. Jó, Gabriele úr következik az olasz parlamenttől. Grazie, president. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Önt is, és mindenkit szeretnék köszönteni, akik ezt a hasznos ülést megszervezték. Szerintem a Frontexnek két arca van, úgymond. Az egyik az, amiről a lengyel képviselőtársam már beszélt, tehát az, hogy az egyes tagállamok hatalmát meghagyjuk, hatáskörét meghagyjuk, ami az illeges bevándorlást illeti. Mi a másik? Egyfajta koordinációs feladat, amely egyre fontosabb, tehát egyre tovább fejlődik, ez nagyon hasznos, nagyon erős fellépést jelent, erős támogatást jelent az egyes tagállamoknak. Miről van itt szó? Olyan egy ügynökségnek úgymond az intézményesítéséről, amely a bevándorlással foglalkozik. De ne essünk túlzásokba. Tehát ne essünk túlzásokba azon a téren, hogy újabb és újabb ügynökségeket hozunk létre. Én szerintem a frontex kapcsolatos tapasztalatok nagyon jók, tehát nagyon hasznos tapasztalatokra tettünk szert. Ami pedig a világot, illetve a problémákat illeti, a bevándorlás, esetében szerintem a Frontexre kellene helyezni a jövőben is a hangsúlyt. Mire van szükség? Hasznos útmutatásokra, de eszközökre is szükségünk van annak érdekében, hogy valahogy szabályozni tudjuk az illegális migrációt, az illegális bevándorlást, valamint létre kell hoznunk a feltételeit annak, hogy tisztességesen tudjuk integrálni a bevándorlókat. Tehát ugyanannak az érmének a két oldalát láthatjuk itt. Arra is gondolni kell, hogy nem csak azzal a problémával találjuk szemben magunkat, hogy ezek a hajók vagy lélekvesztők tömege megérkezik a partokra, hanem rengeteg más probléma is felmerül, amelyekkel egyébként is foglalkoznunk kell valahol és én szerintem erre a megfelelő szerv a Frontex. Persze utalok az olasz tapasztalatokra, ugye nem régiben kötöttek egy megállapodást Líbiával, és ennek a megállapodásnak az értelmében eszközöket is rendelkezésre bocsátottunk, és ide hajókat is beleértek, tehát eh, Líbiával közösen ellenőrizzük a tengeri eh, területeket, ezeket a vizeket, és a illegális bevándorlók számát nagy mértékben sikerült csökkenteni ennek az együttműködésnek az eredményeképpen. Tehát itt már a kollégák utaltak erre, tehát itt arról van szó, hogy legyen lehetősége azoknak, akik menedékkéremet kívánnak benyújtani, arra, hogy rögtön megfogalmazzák, rögtön benyújtsák ezt a kérelmet, anélkül, hogy őt azonnal vissza, őket azonnal visszafordítsák volna. De tulajdonképpen a, a ha visszafordítják őket, akkor úgyis újra próbálkoznának a líbiai hatóságoknál. Tulajdonképpen minden minden el összefügg. Olaszországban az év elejétől fogva 51 öngyilkosság történt, tehát akik a börtönben követtek el öngyilkosságot, és a, sajnos a börtönlakók több mint 50%-a illegális bevándorló. Nemrégiben komoly vita folyt erről, hogy például a bírósági tárgyalásokon tolmácsolást biztosítsanak, ennek a szükségessége felmerül ugye az ítélethirdetéskor is, illetve abban a helyzetben, amiben az illegális bevándorlók találják magukat ezekben a központokban, ahová érkeznek. Ezeket a problémákat meg kell oldani, nem lehet a szönyeg alá ö, söpörni. Itt nem csak arról van szó, hogy ö, emberi szempontból hogyan bánunk a bevándorlókkal, és nem is arról, ugye, hogy még milyen szükség, milyen igényeik vannak. Mindannyian értjük ezt, mindannyian tudjuk azt, hogy mire van szüksége ennek a, ezeknek az embereknek, de együttműködés nélkül egész egyszerűen nem lehet megoldani ezeket a problémákat. Egyedül egy szem tagállamként nem tudjuk ezzel felvenni a harcot ezzel a helyzettel, Szükségünk van mások segítségére, és ezért hangsúlyoztam, hogy például a Frontex mennyire fontos. Gondolják el, hogy egy olyan tagállam, mint Olaszország, akinek ennyire hosszú tengeri határvonala van, ekkora hosszú, ennyire hosszú tengerpontja van, milyen felületet biztosít tulajdonképpen ezeknek a lélekvesztőknek, és aztán a bevándorlók innen Európa felé mennek tovább. Köszönöm szépen. Sokkal több, mint tíz képviselő jelezte, hogy szeretne hozzászólni, úgyhogy mindenkit nagyon kérek, hogy kérem mostantól, legyen szíves, próbálja meg rövidre fogni, két percet tudok biztosítani minden egyes hozzászólásra, és akkor tudjuk tartani a menetrendünket, hogy a következő témával is tudjunk foglalkozni, mert egész egyszerűen elcsúszunk a programmal. Tehát Enszien úr, kérem, hogy maximum két percig szóljon, és akkor utána tovább tudunk lépni. A Libe szakbizottság képviselőjének adom meg tehát a szót. Köszönöm szépen, kedves vendégek, kedves kollégák! Először is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy végre sikerült tető alá hozni ilyen témában ezt a parlament közé szakbizottsági ülést, és ezáltal jobban tudjuk definiálni a szabadság, a biztonság és a jogtérségét. Annál is inkább gondolom ezt, mert az Európai Parlament és a nemzeti parlamenteknek van hozzájárulni valója ehhez. Szeretnék szólni arról a javaslatról, amely a Frontex rendeletet módosítaná. Láttam, hogy a vélemények eltérnek egymástól itt a vita során, de az én meglátásom szerint az együttműködést a tagállamok között és a Frontex között mindenképpen meg kell tartani. Különösképpen lényeges ez az együttműködés akkor, amikor operatív terveket fogalmazunk meg a közös fellépések vonatkozásában a külső határoknál. Dacára annak, hogy a központi szinten a Frontex tulajdonképpen jól működik, a tagállamok szintjén az a helyzet, hogy bizonyos témákban jobban kiismerik magukat, főleg határral kapcsolatos témákban a tagállamok. Valószínűleg a jövőben is erről fogunk még vitázni, legalábbis az alapjogok garantálása a Frontex műveletek során amikor az illegális bevándorlást próbáljuk visszaszorítani. A kérdésem az, hogy mi a véleményük a frontex kapcsolatban megfogalmazott kritikákkal kapcsolatban ezek megalapozottak, avagy sem. Mivel romániai képviselő vagyok, szeretném felvetni az egyik román témát, hiszen tudjuk, hogy Romániának stratégiai jelentősége van a külső határok biztosítása témájában. Egy harmada a külső határoknak a Romániára esik a külső határoknak, és hát ha eljönnének, akkor megláthatják, hogy mekkora előrelépés történt a külső határok védelme területén. Az információim birtokában mi eleget tettünk az önök kéréseinek, de a kérdésem az, hogy készen áll-e Románia arra, hogy az Európai Unió külső határait valóban biztosítani tudja, a standardeknek, a normáknak megfelelünk-e, annak érdekében, hogy a, nemze, a nemzeten átnyúló bűn, bűncselekményeket és az illegális bevándorlást vissza tudjuk szorítani. Következő felszólaló, Karidis úr. Nincs itt a teremben? De. Köszönöm szépen. Én is szeretnék a görög parlament nevében Zavara úrral közösen köszönteni minden jelenlévőt. Mindannyian úgy látjuk, hogy eh, az elmúlt időben drámai módon konfrontálódunk az illegális bevándorlással. Úgy gondolom már korábban is értesültünk erről a problémáról. Nálunk ugye az elmúlt évben 5000-ről még nagyobb mértékben elmozdult az illegális bevándorlás, és már nem csak a tengeren keresztül, hanem a a szárazföld felül is érkeznek bevándorlók. A kérdés ugye az, hogy legyen egy olyan intézmény, annak érdekében, hogy a külső határokat a nevünkben felülvizsgálják. Hát azt gondolom, hogy ez teljesen egyértelmű, ez a kérdés, és az igény is. Olvastuk a, az értékelést, a határok védelmére vonatkozóan, a különböző veszélyek elemzéséről is tudunk, az egyes tagországok vonatkozásában, de egy megerősített együttműködésre volna szükség, ezt kihangsúlyoznám, hiszen gazdasági válság közepén vagyunk, és erre is visszavezethető a bevándorlók elindulása. De ez még nehezebb helyzet elé állít bennünket is. Tehát nagyon különböző témákkal kell itt foglalkoznunk. Hogyha a Frontex hatékony akar lenni, akkor másfajta intézkedéseket is foganatosítania kellene, annak érdekében, hogy az illegális bevándorlás visszaszorítsa. Nyilván ismerve az okokat, hiszen a bevándorlóknak speciális okaik vannak. Ezek lehetnek háborúk, lehet szegénység, bármi más. Ez nem a mai ülésünknek a témája, de hatékonyan kell tudnunk fellépni ezzel szemben. Számunkra nagyon fontos a Törökországgal való kapcsolat. Jelenleg ott tartunk, hogy a Törökországgal aláírt egyezményeket a Törökország nem tartja be, akár a tengeri, akár a szárazföldi vonatkozású egyezményekre gondolok. És hát ezért fontos lenne az európai szintű fellépés. Az illegális bevándorlók tehát hozzánk jönnek, és ez nagyon nagy probléma, ha nincs megfelelő támogatás, amelyet számunkra biztosítani tudna az EU. Hiszen ez is gazdasági problémát fog okozni. Köszönöm. 15 kértek még szót, úgyhogy tíznek tudok adni szót, öten már felszólaltak, úgyhogy most lezárom a listát, és most pedig következik a lista következő felszólalója. Miembro del Parlamento Español, si puede hacerlo en dos minutos. Spanyol képviselőnek adom meg a szót következőként. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezt a kis felvezetőt is. Nem szeretnék most semmit megcáfolni ezzel kapcsolatban, ami a Kanári-szigetekkel kapcsolatban elhangzott, de elmondanám, hogy tegnap Spanyolországban megállapításra került, hogy 300 menekült jött a Kanári-szigetekre, a Balári-szigetekre, illetve Andalúziába, tehát nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor az intézkedéseket tervezzük. Ugye koordinálni kívántuk ezt az együttműködést a Frontex égisze alatt, és mi hiszünk ezeknek az intézkedéseknek a hatékonyságában. Tehát nekünk más az álláspontunk, mint Hunko úrnak. A következőt szeretnénk elérni. Buzutil úr elmondta, hogy nagy kérdés, hogy merre felé halad a Frontex. Hát ezt mi is szeretnénk tudni, de a szubszidiaritás elvének mindenképpen érvényesülni kell. Egy olyan új eh, hatóságot állítottunk fel, egy olyan új ügynökséget, amely egyfajta intézményesített formában gyűjti össze a, az adatokat és hálózatba kapcsolja ezeket a gyűjtő állomásokat. Eh, nyilván nagyon fontos lenne az egyszerűsítés, és a gazdasági válság közepette ezekre az elvekre fontos lenne odafigyelni. Új ügynökségeknek a felállítása Hát ez csak több koordinációval lehetséges. Végezetül pedig talán a legjobb az az lenne, hogy a Frontex önmaga azt követően, hogy módosításra került, ezeket a nagy információs adatbázisokat is kezelhetné. Természetesen az egyszerűsítést még egyszer aláhúzom, és egyfajta takarékosságra is hangsúlyt kellene helyeznünk a költségvetés tekintetében. Tehát, hogyha a kompetenciák nőnek a Frontex esetében, akkor megerősítésre kerül ez az ügynökség, ami, is nagyon lényeges természetesen az arányosság elvének is a betartása. Nem tudom, hogy mit, mit reagálnának ezekre a felvetésekre. Tessék. Eh Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, A német hozzászólóval ellentétben azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió külső határai minden tagállamot, minden egyes tagállamot érintenek, mert ha egyszer a bevándorlók átlépték a külső határt, az Unió egészén szabadon mozognak gyakorlatilag. Azért ne felejtsük el, hogy a migráció bevándorlás elleni harc terhe, terhét közösen kell, hogy viseljük, és ebben a Frontexnek kell vezető szerepet vállalnia. A Kokobu, azaz a Költségvetés Ellenőrzés Bizottság tavalyi előadójaként a közelmúltban egy ülésen arról szereztem tudomást, hogy a Frontexnek jóval nagyobb költsége volt, de sajnálatos módon nem tudták ezt elkölteni, nem volt meg ehhez a megfelelő szabályozási háttér az Európai Bizottság javaslatára megváltozik, módosul a Frontex rendelet. Ez jó hír, hiszen így majd el tudják költeni az összes pénzt, és jobban tudják felügyelni <clears throat> az Európai Unió külső határait. A migrációs mozgás menedzselése nem csak emberekről szól, mert nem magukról menekültek, menekültekről, hiszen a maffia is vastagon benne van ebben az üzletben, van ennek tehát egy olyan szervezetbűnözés aspektusa is, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Éppen ezért mi itt a parlamentben fészemünket rajta tartjuk. Ezen Buzuti úr felett ebben próbáljuk majd segíteni ebben. Parancsön két percben, Zavari Szúr, a görög parlament tagja. Köszönöm. Ez a mai vita nagyon fontos témákat tárgyal, és én fenntartom azt a véleményemet, hogyha elfogadjuk, hogy az Európai Unió egyik célkitűzése ennek a szabadság, biztonság térségének a megteremtése, akkor az is nagyon fontos, hogy meghatározzuk ennek a térségnek a határait. Nem beszélhetünk akkor egységes térségről, a szabadság és biztonság egységes térségéről, hogyha ezeket a határvonalakat nem húztuk meg, és nem döntöttük el, hogy hogyan fogjuk megvédelmezni ezeket a határvonalakat, amelyek valóban a, ennek a térségnek a határait jelentik. Természetesen vannak kollégák, akik nem értenek ezzel egyet, sőt ennek a logikának az ellenkezőjét képviselik. De van, aki azt mondja, hogy nem lehet a szabadság és biztonság térségét megteremteni, hogyha nem védjük meg a határokat, és Görögország határai kiemelt fontosságúak. Az állampolgárok alapvető emberi jogait nem tudjuk biztosítani a határok védelme nélkül. Tehát olyan alapvető emberi jogokról van szó, amelyeket az illegális bevándorlás súlyosan sért. Ezek az országok ezt személyesen megtapasztalják. Például Görögországban, az én hazámban is nőnek a bűnözési mutatók, az illegális bevándorlás eredményeképpen, és ezt a lakosság megtapasztalja, az úgymond ez a szellem, ugye, hogy az egységes térséget megteremtjük, ez azt is kell, hogy jelentse, hogy a Frontex kompetenciáit kibővítjük, és Görögország segítséget kap. Ezt a a szabadságbiztonság és jog térségét, ezt a térséget meg is kell védelmezni, méghozzá egységesen kell megvédelmezni úgy, hogy rendelkezésünkre álljanak az eszközök és a pénzügyi, szükséges pénzügyi eszközök is az Európai Unió térségének a védelméhez. Marita képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban távirati stílusban fog szólni, mert nagyon-nagyon rövid az idő. Az bevándorlás az továbbra is európai probléma, és nagyon összetett probléma. Úgyhogy nincsen arra idő, hogy alap vonulataiban vizsgáljuk ezt meg. A görög kollégának válaszolnék. Olaszországnak is ugye elég hosszú határvonala van. Tehát nagyon világos európai szintű politika kell, ami a bevándorlást illeti. Az én véleményem az, hogy a Frontex továbbra is egy fontos eszköz kell, hogy maradjon, amely egész Európát szolgálja, tájékoztatást is, koordinátori feladatokat is ellát, és támogatja az egyes tagállamok lépéseit. Azonban az, a Frontex lépései nem érinthetik a politikai szintet, mert a politika az az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik el kellene kerülni azt, azokat a súlyos eseményeket, amelyekre Hunko kolléga utalt. Ő konkrétan a láger szót használta, tehát az olyan tagállamok, mint Olaszország, igen óvatosan kell, hogy eljárjanak, mielőtt olyan megalapodásokat kötnek, mint amelyet eh, Líbiával megkötöttek, és aztán eh, elbújnak ezek mögött, és valódi lágerek alakulnak ki. Az ilyen eh, helyzeteket el kell kerülni. És Például az is előfordul, hogy ugye ezeket a kis hajókat, amelyekkel az illeges bevándorlók megpróbálnak eljutni Olaszországba, felgyújtják. Hát mi van az emberi jogokkal akkor? De itt nem csak Olaszországnak egyedül kell eljárni, hanem az összes tagállamnak együtt, hogy az alapvető emberi jogokat megvédjük hogy, hogy csak ekkor lehetünk valódi emberi jogvédők, hogyha odafigyelünk a bevándorlók jogaira. Köszönöm, és Heinz úr, nem, nincsen itt. Akkor Romero López úr következik aki a Libe szakbizottság tagja. Köszönöm szépen, elnök úr! Én spanyol vagyok, és akkor voltam képviselő, amikor Dél-Spanyolországban támogattuk, ösztönöztük a Frontex létrehozását, ugyanis úgy tűnt számunkra, hogy hasznos lenne egy olyan ügynökség, mint a Frontex, ez hozzáadott értéket teremtene Ugye nagyon nehéz a mi helyzetünk is, ha Dél-Spanyolországra, a Kanári-szigetekre és egyéb térségekre gondolnak. Tehát úgy éreztük, hogy hasznos egy ilyen ügynökség. A kiinduló pont az volt, hogy ez az ügynökség segít minket a tragédiák és a halálesetek elkerülésében. Ugye ezek a, a lélekvesztőn hajózó emberek menedéket kértek, de voltak embercsempészek, illegális bevándorlók, és így tovább. A mikrofonban interferencia van. Perdón, presidente, pero no sé a qué Elnézést kérek, elnök úr, a zaj miatt, mondja a felszólaló, és folytatja. Tehát a Frontex ügynökség nem válhat egyfajta makroügynökségé, ami az Europolhoz kapcsolódik, egy nehéz súlyú birkózóvá úgymond, amely rendőri szerepet tölt be. Azért, mert ez a fajta rendőri szerep nem tartozik a hatáskörébe. Ez egy teljesen más hatáskör, tehát a menedékesek, illetve a bűnözők ellenőrzése úgymond két teljesen különböző dolog, ezeket nem szabad összekeverni. Ha így teszünk, akkor nem tudjuk hatékonyabban végezni a munkánkat egyik területen sem, és nem tudjuk segíteni pont azokat az embereket, akiknek segítségre lenne szüksége, tehát pont a menedékeseket nem tudjuk segíteni. Az illegális bevándorlókkal is tisztességesen kell bánni, hiszen ők is emberek, ők munkalehetőséget keresnek. Nem tudunk hatékonyan eljárni az emberkereskedőkkel szemben sem, hogyha összemossuk ezeket a területeket. Az Európol tehát az emberkereskedelemmel kell foglalkozzon, és a tagállamoktól is meg kell, hogy kapja az információkat. Tudnunk kell, hogy a tagállamok szervei is elvégzik a tevékenységüket. Hányszorat keresem a Bundesrátból, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetünk önökkel ma délután, is megvitathatjuk ezt a témát. Lajtinen, illetve buszutilurak által elmondottakra utalnék vissza egy kicsit. Köszönöm a bevezetőjüket. Nagyon hasznos volt, de őszintén szólva leginkább Hunko úr beszédével kapcsolatban szólnék. Hunko úr álláspontja valószínűleg a saját személyes meggyőződése, vagy pedig a frakciója, pártja meggyőződése, a német parlament nem ezt a véleményt képviseli. Nyilvánvaló, hogy a határokat illegálisan átlépő személyek komoly problémát okoznak, nő a bűnözés, és ezzel foglalkoznunk kell. A reakciónk erre a problémára nyilván az, hogy jobb együttműködést kell elérni, és a Frontexet erre a célra felhasználni a Frontex, illetve a szervezet bűnözéssel küzdő szervezetek között is jobb együttműködésre van szükség. Én ezt szeretném látni a jövőben, mert így tudnák kezelni azokat a fejleményeket, amelyeket a valóságban már megtapasztaltunk. A Libe szakbizottságból Verzsát asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék Munkó úrnak köszönetet mondani. Egyetértek a véleményével. Úgy vélem, hogy a Frontex valóban hasznos ügynökség lehet a határok ellenőrzésében, de nem lezárásában. A Lisszaboni szerződés erről szóló vita során én fogalkörömmel ragaszkodtam a legfontosabb, számomra a legfontosabb eh, pontokhoz, például az emberjogi eh, egyezményhez való csatlakozás, illetve éppen a határellenőrzés, illetve a belégségességügy terén az árnyék előadója vagy két olyan jelentésnek, amelyel az elkövetkezendő hetekben foglalkozunk, és az emberi jogokat érinti. Az emberi jogi kérdéseket az európai migrációs politika tekintetében is egyre fontosabbannak tekintjük, és az európai szomszédságpolitikában is egyre fontosabb szerepet játszanak az emberi jogok. Libia és Tunézia val kötött megállapodások tekintetében nem osztom az ön véleményét, képviselő úr. Nem csak gyermekekre és nőkre vonatkozó minimális emberi jogokról van szó, nem csak ezek fontosak, nem az emberi jogok minden formája egy egyformán fontos. A bevándorlók nem bűnözők. A migráció bevándorlás nem csak probléma. Ezt a megközelítést egyszer mindenkor el kell felejtenünk. Az emberi jogok védelme a legfontosabb, hiszen hogyha úgy folytatjuk, ahogy eddig tettük, akkor a nemzetközi, az Európai Unió mm, nemzetközi megítélését rontjuk tovább. Az Európai Uniónak rá kell ébredni arra, hogy a határok lezárása, a, a befelé fordulás nem segíthet a gazdasági és társadalmi kihívások megoldásában, demográfiai kihívásokkal és éghajlatváltozási szempontokkal is foglalkoznunk kell. Köszönjük Tavares úr a Libe Bizottság nevében. Eh, Csak röviden, elnök úr, Két konkrét megállapításom maradt csak, a többit elmondták előttem. Az egyik a humanitárius probléma. Nagyon sokan szenvednek balesetet a földközi tengeren, akik megpróbálnak átkerni mindenféle lélekvesztőkkel egy jobb életreményében Európában. A közelmúltban hallottuk azt, hogy a menekülők megmentése terén eh, pozitív eh, eredményeket tapasztaltak. A kérdésem az, hogy az Európai Bizottság mit tervez tenni ez ügyben. Párbeszédet kell folytani a nemze- folytatni a nemzeti parlamentekkel ez ügyben, <clears throat> hiszen fontos, hogy ezeket a terveket a gyakorlatban is átültessük, hogy valóban minél több embert tudjunk megmenteni a tengeren hányódó embereket, és a non Fulman elvet is át kell ütetni a gyakorlatba. Ami a libiai kérdést illeti, nem lehet háttérbe szorítani az emberi jogok kérdését, hogyha a menekülteket nem megfelelően kezelik, akkor az a Genfi egyezményt sértik, meg kell döntenünk, hogy mit teszünk ez ügyben. A közelmúlt eseményeit alapul véve, ami egy olasz halászhajót és az olasz um, uh, flottát is érintette. Nos, Tudjuk, hogy óvatosan kell kesztyűs kezekbe bánnunk Katafival és Libiával, egyértelmű kell, hogy legyen az álláspontunk. Eh, una afirmación para contribuir al debate. El control... Köszönöm. Én is hozzáfűznék valamit a vitához. Az unió külső határainak a felügyelete kizárólagos eh, jogköre a tagállamoknak, nem a Frontex feladata. A Frontexnek a stratégiai elemzés, a koordináció, a közös politikák kidolgozása a feladata. Én azt szeretném, hogyha a nemzeti szervek és az uniós szint között megfelelő kapcsolat lenne, de administratív ügyekben, a menekültek visszatérítése ügyében a Frontexnek operatív, administratív hatásköre felelőssége nincsen. Ezt tisztázni kell. Válságos időkben, amikor nő a bevándorlási hullám egy, egy bizonyos határszakaszon, lehet -e bárkit arra kényszeríteni, hogy szolidaritást mutasson az érintett tagállammal szemben. Kötelezővé lehet tenni a szolidaritást kritikus időkben? Szerintem erre kell válaszolnunk erre a kérdésre. Leitinen úrnak pedig e, a következő kérdést intézném. Milyen fokú elkötelezettségről beszélhetünk? Milyen fokú kötelezettségvállalást lát a tagállamok részéről, hogy az ideiglenesen fellépő válsághelyzetekre tudjon a Frontex reagálni. Minden határ szakaszra ugyanazt tapasztalta? Okay, grazie. Spero che il... Köszönöm. Remélem, hogy Leitenen úr majd válaszol a felvetett kérdésekre, mert még nem kaptunk ezekre választ én azt szeretném tudni például, mi a véleménye a földközi tengeren bekövetkezett halálesetekről, a határok védelméről ugye a harmad, és mi a véleménye arról, hogy mondjuk ilyen harmadik világországaiban, mint Líbiával Olaszország megállapodást kötött, és hogy hogyan jár el ez az ország. Olaszország tulajdonképpen még eszközöket is biztosított Líbiának, és Képzeljék el, hogy egy olasz hajóra még rá is lőttek, méghozzá az embereket megcélozva, és azt mondták utána, hogy hát azt gondolták, hogy esetleg illegális bevándornok. Hát hogy lehetséges ez? és Olaszországban 100, ma reggel 150 bevándorlót tettek mondjuk partra, nagyon sokan meghaltak, és egész egyszerűen nem lehet ezt, nem lehet ezt a helyzetet alulbecsülni. Én a saját véleményemet fejezem ki az a kapcsolatban is, amit Unko úr elmondott. Valóban figyelnünk kell. Igaz, hogy nem lehet összekeverni a demokratikus ellenőr, az Európai Unió által gyakorolt demokratikus ellenőrzést, illetve a katonai ellenőrzését a határoknak. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Nagyon sok érdekes felvetés és megjegyzés hangzott el, de egész egyszerűen rendkívül szorít minket az idő Úgyhogy zárjuk le ezt az első témát, és megkérek mindenkit, hogy a lehető legrövidebben próbáljon összefoglalva válaszolni. Először Lajtinen úrnak adom meg a szót, aki a Frontex igazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm minden résztvevőnek a nagyon élénk vitát. El kell, hogy mondjam, hogy nem tudok sajnos minden kérdésre válaszolni az idő rövidsége miatt, tehát nem tudok valamennyi egyéni kérdésre válaszolni, de megpróbálok a lényegi pontokra összpontosítani, amelyeket leszűrtem a vitából. Az első az az, hogy nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a határok ellenőrzésének a feladata a tagállamoké. A Frontexnek nincsenek végrehajtó hatáskörei. Az összes határozat, az összes döntés, minden intézkedést a tagállamok hatóságai, illetve a határőrsége hozza meg. A kockázatelemzés az valóban a Frontex feladata lehet a koordinációval együtt, tehát a tagállamok szervei közötti együttműködést európai szinten megteremteni, és persze van erre részben finanszírozás is. A kapacitásbővítést is támogatja, annak érdekében, hogy az európai jogszabályokat végre lehessen hajtani. Tehát ez a Frontexnek a feladata. A másik, alapvető emberi jogok. Ez is egy fontos téma, és itt szeretnék mindenkit emlékeztetni az első megjegyzésre, hogy ki a döntéshozó nem a Frontex, hanem mindig a nemzeti hatóságok. A nemzeti hatóságok hozzák meg azt a döntést, hogy egy bevándorlót beengednek-e vagy nem az ország területére. Tehát ez nem a Frontex hatáskörébe tartozik. Az operatív együttműködés lebonyolítása vagy segítése a Frontex feladata. Tehát két részre bomlik ez az európai szintű együttműködésre, illetve a tagállami cselekvésekre. Kb. 14 ezer munkanapunk van, és kevesebb, mint 90 millió euró a költségvetésünk. Tehát én mondtam, hogy 270-en vagyunk ebben az ügynökségben, és kb. 2000 határőr vesz részt a közös műveletekben, a, ne, a tagállamoknak meg kb. 400 ezer határőre van, tehát egész egyszerűen nem is tudom azt megbecsülni, hogy ehhez, ezzel kapcsolatban milyen költségvetés el a rendelkezésükre. Tehát mindig emlékeznünk kell a különböző méretekre. Még egy valamiről nem beszéltünk, ez pedig a kapacitásbővítés. Buszutil úr szólt néhány szót a képzésről, tehát a bírák képzéséről az Európai Uniós szinten, aminek a tanmenete már elkészült, ugye a tagállamok közös munkájának az eredményeképpen, de stratégiai eh, partnereinkkel is, mint a UNHCR, eh, együttműködünk, és ugye ez, ezt a tanmenetet már alkalmazzák valamennyi tagállamban. Az alapvető emberi jogok valóban az, ember, az Európai Unió gondolkodásának a sarokkövét képezik, tehát ami a határellenőrzést illeti. Mindent megteszünk, amit csak tudunk a tagállamok határőrségével együttműködve, hogy ezeket, ezeknek a jogoknak a védelmét biztosítsuk. Tehát minden tréning, mindenkivel a képzés segítséget megadunk. És ebben a tekintetben azt is elmondhatom, hogy a saját személyzetünket is folyamatosan képezzük hogy ők bővíthessék az ismereteiket. Nemrégiben volt egy képzés, amelyet az Európai Unió alapvető emberi jogi ügynöksége szervezett. Tehát tovább folytatódik az együttműködés. Aztán a harmadik országok, amelyek a partnereink. Itt is fölmerült az a kérdés, hogy vajon együtt dolgozunk ezekkel a kollégákkal annak érdekében, hogy az alapvető emberi jogok tiszteletét így biztosítsuk, vagy próbáljuk elszigetelni ezeket a kezdeményezéseket. Végül pedig a nyílt tengeri vizeken bekövetkezett tragédiákkal kapcsolatban az adott parti őrség vagy határőrség feladata micsoda. Higgyenek nekem, az emberi életek megmentése nagyon nehéz feladat ez, de ez a feladatuk. És ezek az események, amelyek sajnos bekövetkeznek a nyílt tengeren, ezek nagyon sajnálatos események, a határőrség és a partérték elsődleges feladata az életmentés, ezt mindenképpen szerettem volna kihangsúlyozni még egyszer. Ami pedig a tagállami kapacitások értékelését illeti, egyelőre ez még nem tartozik a Frontex feladatai közé. Tehát mi nem teszünk közé semmiféle állásfoglalást arról, hogy az egyes tagállamoknak mi legyen a kapacitása és a feladata. Erre megvannak az intézmények és megfelelő mechanizmusok az Európai Unión belül. Ahogy elmondtam a bevezető beszédemben, a bűnözéssel felveszük a harcot, ez most egy új lehetőség és nagyon örülök, hogy a kedves kollégám a Europolból Rob van, vagy itt ül, és ő is hozzá fog szólni majd ő is megerősíti majd azt, hogy napi kapcsolat van a Frontex és az Európol között. Nagyon világosan tisztában vagyunk egymás szerepével és hatásköreivel. Pontosan tudjuk, hogy mi tartozik a Frontexhez és mi az Európolhoz. Tehát még egyszer napi kapcsolatban vagyunk. Nagyon sajnálom, most nincs időm arra, hogy kérdésről kérdésre válaszoljak mindenkinek, de ha erre igény van, akkor természetesen később írásban választ biztosítunk mindenkinek. Köszönöm szépen Ajtinen úrnak, és nagyon köszönöm azt is, hogy mindenki megérte, hogy mennyire szorít minket az idő, és azért nem tudunk ö, több időt fordítani erre a témára. Hunkó úr esetleg a Bundestagból talán reagálni kíván? Azt hiszem, hogy lehet, legyen rövid. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Az expozimban elmondtam már, hogy elsősorban a különböző emberjogi szervezetek kritikai megjegyzéseit emelte, emelném ki. Aztán egy jogi szakvéleményre is hivatkoztam 2007-ből, amit a CoAzul és az Amnesty International együttesen adtak ki, illetve kértek, erre adtak megbízást, és az eredmény ezekből az volt, hogy az Európai Unió illegális eszközökkel is ö, igyekszik távol tartani magától az illegális bevándorlókat. A Frontex nagyon sok esetben azokat a kötelezettségeket, amelyeket magukra vállaltak a tagállamok a bevándorlók védelmében lábbal tiporja. Így szólt az egyik kritikai megjegyzés. Az nyilvánvaló, hogy a Frontex az összes operatív intézkedés nem tudja végrehajtani a külső határokon, de az emberi jogi szervezetek által feltett kérdéseket más emberek is felteszik, és szeretnék tudni, hogy merre felé halad, merre fejlődik a határokon végrehajtott védelem, védelmi rezsim. És ez az Európai Unió számára is egy központi kérdés. Úgyhogy a tendencia, a fejlődést érintő kritikai megjegyzések fontosak. Hát ez egy, az emberi jogok tiszteletben tartása az Európai Unió szempontjából is egyik, az egyik sarokkőnek tekinthetők. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ezzel le is zárjuk az első részt, de Buszutilónak még megadom a szót. Köszönöm szépen. Először is Honkoz úr megjegyzésére, hogy a Frontex a bevándorlók felett, a, menekültek felett is diszponál. Ez nincs így. Meg kell különböztetni a külső határok feletti kompetenciát és a menedékkel kapcsolatos kompetenciákat. Van egy új ügynökség, ez így van, ezt az Európai Unió állította fel, ez a menedék támogató szolgálat, amely valóban ezeket az embereket támogatná EU-s jogi keretben. Kazaroszki úr azt kérdezte, hogy megvan-e a megfelelő pénzügyi forrás egy szuperhatóság felállítására, vagy pedig egyfajta kisegítő ö, szervezetként tekintjük majd a Frontexet. Hát pont ez a központi kérdés. A Frontex kapja megfelelő kompetenciákat arra, hogy saját eszközrendszere legyen, vagy pedig ezeket bérelni tudja, és nyilván a költségvetését is át kell strukturálni. Aztán az emberi jogok. Teljesen érthető, hogy nagyon sokan a, fogalmaznak meg aggályokat a, az emberi jogokkal kapcsolatban. Varsóban jártam a múlt héten egy delegációval, és ez a napirendünkön első helyen szerepel az emberi jogokkal kapcsolatban számos kérdést tettünk föl, és megkaptuk az összes választ. De a legfontosabb válasz, amit kaptunk a múlt héten Varsóban, az volt, hogy a Frontex teljes világossággal elmondta, hogy az emberi jogokkal kapcsolatban zéró toleranciát vezet be. Nincs kecmec, itt be kell tartani a, az emberi jogokat, az eltéréssel kapcsolatban tehát nincs lehetőség, bármit is szőnyeg alá söpörni, a követelményeket be kell tartani, és az emberi jogok betartása az egyik minimum standard, ez is szerepel a jelentésemben egyébként. Aztán az új IT ügynökség, amelyet a spanyol képviselő említett. Hát vannak, akik nem értenek egyet az új ügynökségek felállításával, e-, egyet tudok ezzel érteni más spanyol kollégák is azt mondták, hogy ezt a funkciót integrálni kellene a Frontex feladatkörébe, ha jól értettem legalábbis. Tulajdonképpen az új ügynökségnek a kérdését talán a holnapi szeminárium keretében felvethetjük a Schengennel kapcsolatban. Szavarasz úr a görög képviselő felvetését szeretném még kiemelni. A megfelelő eszközökkel tudjuk csak biztosítani a feladatainknak a végrehajtását. Érdekes, hogy ez pont egy görög képviselő veti föl, ahol a legnagyobbak a kihívások és a legnagyobbak a feladatok a külső határok mentén. Tehát a kérdés, amire, amit fel kell tennünk, az az, hogy a Frontex tényleg hozzáadott értéket ad-e, képvisele európai szinten. Nos, én erre azt mondom, hogy igen, lehet hozzáadott érték a Frontex, de talán ennél egy kicsit, ehhez egy kicsit jobban kell eh, teljesíteni, a Diaz de Mera. Eh, nos, a szerződés értelmében a külső határok védelme nemzeti szuverenitás, nemzeti kompetencia. De a 2E cikk a Frontex eh, rendel, rendeletből úgy rendelkezik, hogy a Frontexnek feladata az is, hogy segítse a tagállamokat, olyan esetben, amikor technikai jellegű segítségnyújtásra van szükség a külső határok mentén. Tehát valóban minden állam szuverén, de ha valakinek problémája van, akkor a mindenki egyért elv alapján igenis segítsük meg a szolidaritás jegyében. És ezt Diaz de Mera úr is elismerte. Én úgy gondolom, hogy igen, a szolidaritás nagyon lényeges, és egy olyan szolidaritásért szálljunk sikra, amely működik. Ezen legyen önkéntes alapú, vagy legyen kötelező érvényű, hát ez talán nem is annyira lényeges ebben a tekintetben. A lényeg az, hogy működjék ez a szolidaritás. Eddig ez nem így volt, és mindannyiunk feladata, hogy ezen változtassunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen mindenkinek itt fönt a pódiumon, és mindenkinek, aki lent ül és hozzászólt. Nagyon érdekes volt ez a vita biztosak lehetünk afelől, hogy ez a második panel, amelyet mindjárt megkezdünk, ez a második rész nem kevésbé lesz érdekes. Úgyhogy köszönöm szépen minden résztvevőnek, és most átmenet nélkül folytatjuk, egy óránk van még. Kérnék mindenkit, hogy emlékezzenek a tagállami parlamenti képviselőket emlékeztetném, hogy a tolmácsolási szolgálat fél hétig áll rendelkezésre, tehát késlekedés nélkül meghívom ide a hozzászólókat, a Europol vezetőjét kérem majd, Wainwright urat, aztán ő az Europol igazgatója egyébként, és Spitzel Baunest is ide kérem magam mellé, aki az Uniós Igazságügyi és Intézmények Albizottságának az elnöke, a Lordok házából érkezett. Thank you. We thank you all for your cooperation. Köszönöm mindenkinek megértést, együttműködést. Ez a második panel megbeszélés. Roppant fontos. Az Európollal kapcsolatos. Egy óránk van összesen. Ezért mindenkinek kérem a megértését. Kérem a három eh, szakértőt, hogy maximum 10 percben. Tegye meg expozéját, a kérdéseket pedig két percre. Két kérdésekben pedig két percre szorítkozzanak. Először is Rob Wainwrightnak, az Európa igazgatójának adom meg a szót, parancsoljon uram. Honorable Chairman, members of the European Parliament, National Parliaments. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma itt ma az Európorról beszélünk. A kérdés az, hogy az demokratikus elszámoltathatóságát hogyan javíthatjuk az általán vezetett ügynökségnek. Az elmúlt évben mm, javult a helyzet, erről majd beszélek, hogyan lehet tovább javítani. De ha már itt vagyok, akkor megragadnám az alkalmat, hogy mindenkinek röviden mindenkit röviden bevezethessek az Europol működésének rejtelmeibe. Az Europol feladata az, hogy Európa polgárait védjük, az emberi jogokat védjük, segítsük a tagállamokat a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcban. A legveszélyesebb bűnözők és terroristák hálózata elleni fellépést koordináljuk. A, az Európol közel kb. 650 szakértőt, elemzőt e, és rendőrt alkalmaz. jelenlegi költségvetésünk körülbelül 85 millió euró a az Európol működése non-stop, természetesen körülbelül 14 ezer eh, műveletet hajtunk végre egy évben a legveszélyesebb bűnözők és terrorista hálózatok ellen. A bűnözés elleni harc eredményeképpen jó néhány, több ezer embert sikerült letartóztatni, jó néhány hálózatot felgöngyölíteni, és több száz embert mentettünk meg, például a gyerekkereskedők, nőkereskedők, emberkereskedők kezéből, és több millió eurót sikerült lefoglalnunk, visszajutattunk a szuniós kasszába. A közelmúltban az interneten működő gyerekpornóhálózatot lepeztünk le, kb. 220 embert sikerült felfedezni, ebből több mint 110 le is tartóztattunk. 19 országban nyomoztunk annak érdekében, hogy a, ezt a borzasztó hálózatot feltérképezzük. Ez kiváló példája annak, hogy az Európol európai szinten hogyan tud össze európai hálózatokat felgombolítani. Hogyan tudjuk ezt az elemzési munkát helyi rendőri fellépésre váltani és megelőzni azt, hogy az európai polgárokat ellen további vétségek történjenek. Végrehajtó, igaz végrehajtó hatalmunk, kényszerítő erőnk nincsen, éppen ezért a tagállamok együttműködésétől függünk. Az unió központi rendőri kapacitásait elsősorban információs központként látjuk el. Az Europol platform szolgáltatást, ahogy mi mondjuk, nyújt, ami lehetővé teszi, hogy a tagállami rendőri szervek még hatékonyabban lépjenek fel. A rendőri szervek működése természetesen nemzeti szuverenitás részét képezi, ezért mindenki számára roppant kényes kérdés ez. De az Európol működésének a fő célja, hogy biztonságosabb legyen Európa, a nemzetközi terrorizmus és bűnözés ellen kell megvédeni az embereket, a közvélemény bizalma roppant fontos számunkra, ezért, éppen ezért Tovább szeretnénk az átláthatóságunkat és a demokratikus elszámoltathatóságunkat eh, javítani. A Lisszaboni szerződés életbe lépésével az unió működése jó néhány területen változik. A belis igazságügyi együttműködés új korszaka indul ezzel, főként a demokratikus elszámoltatás, elszámoltathatóság terén jelentős javulás történik, történhet. Az Európol története nem egy hagyományos európai ügynökség eh, története, hiszen kormányközi megállapodás értelmében jött létre az akkori harmadik pillér keretében, szakori szerződéseknek megfelelően. Ez azt jelentette, hogy korlátozott volt a parlamenti részvétel. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közvetlenül nem vett részre az Európol munkában, a kezdeményezés joga, a biz, jogát a bizottság és a tagállamok közösen gyakorolták, ezért a tanács felügyelte a nemzeti érdekeket és a polgárok érdekeit egészen ez évig. Az Európol elsősorban a miniszterek tanácsának tartozott beszámolással, illetve a felügyelőbizottságnak. A nemzeti parlamentek elfogad az Európok megállapodás és az azt követő három jegyzőkönyv ratifikációban persze részt vettek. A Lisszaboni szerződés megerősíti a parlamentek szerepét nemzet és európai szinten egyaránt, ami számunkra üdvözlendő fejlemény. A Lisszaboni szerződés életbelépése az unió szempontjából jelentős fejlemény, fontos javulást hozhat, főként az Európol átláthatóságát javíthatja ez. A szerződés a döntéshozatal középpontjába helyezi a választott képviselőket, ami az Európol új jogi keretével a demokratikus elszámoltathatóság szempontjából egy új korszakot jelent. A Lisszaboni szerződés értelmében továbbra is a felügyelőbizottságnak tartozunk beszámolással, de ebben már nem csak a tanács, hanem a parlament is részt vesz. Éppen ezért természetesen a rendes jogalkotási eljáráson keresztül történnek a döntések, és természetesen így a parlament gyakorlatilag vétójoggal bír. A nemzeti parlamentek megkapnak bizonyos dokumentumokat, bel- és igazságügyi politikák értékelésében is szerepet kapnak ezzel a választott, közvetlenül választott képviselők. Az Európol rendelet módosítása pontosan leírja, hogy a parlament és az európai és a nemzeti parlamentek hogyan tudnak részt venni, milyen konzultációs joggal bírnak, főként az operatív és konz- együttműködési ügyekben. Az Európol a Lisszaboni szerződéssel új jogalapot is kapott, ami a demokratikus elszámoltatás intézményét javítja. Működésünket szint úgy, hiszen segít nekünk abban, hogy az új belső biztonsági felépítésben központi szerepet játszunk, és a frontex illetve más európai ügynökségekkel szorosan együttműködjünk, hiszen egyre inkább kell segítenünk egymást a munkánkban ezért remélem, hogy a Frontex-szel és a többi ügynökséggel a megerősített együttműködés valóban gyümölcsöző lesz. Az új jogi kerete értelmében a parlament ellenőrzése is eh, megerősödik, az Európai Parlament vált a tanácsal együtt a költségvetési hatóságá, a parlament adja meg a költségvetési mentesítést és felügyeli a költségvetésünk végrehajtását. Ehhez bármiféle információt kérhet, megkérhet, és éves jelentést is be kell nyújtanunk az elszámolásunkról a parlamentnek. Ezek olyan gyakorlati intézkedések, amelyek a demokratikus elszámoltathatóságot javítják, és ezért üdvözlendőnek találom ezt. Az adatvédelem roppant fontos. Ehm, a személyes adatok összegyűjtésében és tárolásában fontos szerepet játszhatunk. Enélkül nem tudunk felépni a szervezett bűnözők és a terrorista hálózatok ellen, de arra is roppant büszkék eh, vagyunk, hogy a személyes adatok kezelésében nagyon mondhatnám, roppant szigorú adatvédelmi normákat alkalmazunk, a világon talán a legszigorúbb ilyen normákat alkalmazzuk, 15 év alatt fejlődött ki ez a keretrendszer, és megtaláltuk azt hiszem az egyensúlyt a biztonság és a e, szabadságjogok tiszteletben tartása között. A parlament szerepe nem csak költségvetési e, területre korlátozódik, hiszen az éves beszámolónkat is el kell küldeni az Európai Parlamentnek, és a parlament eh, bármikor a parlament eh, előtti megjelenésemet eh, kérheti. Egy tanácsi döntést, tehát az Európol tevékenységéről egy független külső értékelést, elemzést is készítettek. Az Európai Bizottság az Európol számára a szerződés 88-as cikk értelmében egy új jogalapot fog javasolni, ami az elszámoltathatóságunkat tovább javítja majd, remélhetőleg, és abban is javulást hozhat, hogy hogyan segítjük támogatjuk a bűnözés elleni harcban a tagállami szerveket. Malmström biztos asszony a jogalap elfogadására vonatkozóan benyújtott egy menetrendet, egy úti tervet, ami az, aminek részét képezi a jogalap végrehajtásán is. Az Európol nem kevés időt és energiát fektetett az új jogi kerethez való átállásba. Ezt mindenképpen fontos figyelme követni. A LIBE bizottság képviselővel, főként Diaz de Mera úrral, a nemzeti parlamentek képviselőivel, illetve a felül, az Európol felügyelő bizottság tagjaival már elkezdtünk tárgyalni arról, hogy mik legyenek a pontos részletei a jogalap alkalmazásának, ez vezet minket majd egy új Európol rendelethez. Ez egy roppant fontos folyamat, ez valószínűleg az utolsó komoly átszervezés az Európol ra vonatkozó jogi keretben hosszú évekig remélhetőleg ez változatlan marad, nem csak azért, mert a demokratikus elszámoltathatóságunkat javítja, növeli, hanem azért is, mert a modern eh, szervezett bűnözés és terrorizmus elleni fellépéshez valóban hatékonyabbá kell válnunk, eh, világosabban kell definiálni a hatáskörünket, főként a határon átnyúló bűnözés esetében egyre nehezebb nemzeti szinten fellépni, főként a, a számítógépes bűnözés, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása terén. Tehát, elnök úr, össze foglalva. Üdvözöljük az új Europol rendeletre vonatkozó javaslatot, hiszen az elszámolthatatóság a mi érdekünket is szolgálja, mi szívesen számolunk be tevékenységünkről az európai és nemzeti parlamenteknek, és az a célunk, mint az volt a Frontex esetében is, hogy hatékonyabban léthessünk fel a bűnözők ellen. Köszönjük szépen, Díaz temera képviselő kap mindjárt szót. Kérem szépen, hogy igyekezzen a 10 percet betartani. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm az Europol igazgatóját, illetve Peter Bonest is a Lordok házából. Köszöntöm a nemzeti parlamentek képviselőit is, különösképpen a honfitársaimat, de természetesen az európai parlamenti képviselőket is szívből köszöntöm. Nagyon nyíltan, de személyesen fogok szólni önökhöz. Szükség van az együttműködésre a különböző intézmények között, és elnök úr, nem szabad egy dolognak megismétlődnie. Lehet, hogy mindjárt tudni akarják, hogy mit akar ez itt nekem mondani. No, mindjárt elmondom. A jogalkotásról van szó, ami az Európollal összefüggésben felmorul, felmerült, és csatlakoz ahhoz, amit Rob mondott, az Európol igazgatója. Hát az Európol jogalkotási procedúrája nem volt annyira szerencsés, hiszen tudjuk, hogy a konvent, illetve a három kiegészítő jegyzőkönyv elég nehezen haladt előre, legalábbis nehezebben, mint ahogy szerettük volna. Éppen ezért egy jogi formulát talált, aki erre Amsterdamban, karöltve a tagállamok egyetértésével, és ezáltal a tanács aztán döntött. Ez van jelenleg hatályban. Tehát az Europol, Europol jogi kerete tulajdonképpen a tanácsi határozat mentén került rögzítésre. Annak idején a parlamentben én voltam a felelős ezért a témáért, és az Európai Parlament, azt kell mondjam, nagy többséggel megnyerte a parlament álláspontját a tanácsi határozattal kapcsolatban az Európol vonatkozásában. 62 módosítónk volt annak idején, amelyeket benyújtottunk, hát végül sajnos csak keveset vettek ezekből át. Ezért szeretném most elmondani, hogy azért van egyfajta összeborulási tendencia, hiszen annak idején nem volt még életben, érvényben a Lisszaboni szerződés, és a tanács emiatt kevesebbet vett át a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament véleményéből. 2008. január 17-én azonban az Európai Parlament a módosított állásfoglalási javaslatot elfogadta, ezt a tanács nyújtotta be, ami az Európolra irányult. Független attól, amit most eddig elmondtam, a parlament által javasolt ö, módosításokat kevésé vették figyelembe, pedig ezek javítási célzatúak voltak. Gondolok itt az Európol csomagra, amelyet a tanácsi határozat tartalmazott. Ebben a házban négy jelentéstevő is foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, Infeld asszony többek között, aki az Európol viszonyát a partnerekkel vizsgálta, különös tekintettel a személyi adatok védelmére. Albrecht asszony, egy német képviselő asszony, volt a jelentéstevő a harmadik országok listájának kérdésében, illetve azon szervezetek kérdésében, amelyekkel az Európol megállapodásokat kötne. Körkop volt miniszter az Egyesült Királyságból, aki a konzervatív delegáció vezetője most, ő a bizalmasságét, az adatok bizalmasságáit volt felelős, én jó magam pedig azért feleltem, hogy a különböző elemzéseket kövessem nyomon. No, mi is történt azóta? A tanács ezt a jogalkotási kezdeményezést szerette volna előrébb vinni, mégpedig a Lisszaboni szerződés életbelépését megelőzően, amelynek révén ugye mi kompetenciákat kaptunk a társjogalkotás terén. Hát nyilván ez egy elég negatív helyzet, ezt nem felejtjük el a parlamentben, de ennek persze semmi köze az Europolhoz. Azt akarom ezzel mondani, hogy korlátlanul élvezheti a bizalmunkat az Európol. Ezért aztán ennek semmiféle negatív hatása nem lehet a vitára. Üdvözöljük a biztos asszony Malmström asszony kezdeményezéseit, és bízunk abban, hogy tettek követik majd a szavait. De tulajdonképpen ez így is lett, és az elnök úr is elmondta, az igazgató úr is elmondta, hogy az értékelés alapján egy új rendelet várható, mégpedig a Lisszaboni szerződésnek megfelelően és a stokholmi programmal összhangban. Mindez visszavezethető arra is, hogy nem volt aktív a tanács. A parlament kimondta az utolsó szót ebben a kérdésben, és azt mondta, hogy hat hónappal a határozat életbelépését követően, tehát a tanácsi határozat életbelépését követően felül kell vizsgálni a valós végrehajtásról, tehát a rendelet valós végrehajtásáról. 2013-as határidőről esett már itt szó ma, hát mi nem szeretnénk eddig várni. Ezt a szükségszerű nemzeti parlamentek közötti együttműködést meg kell végre valósítani, majd pedig szükség van az értékelésre, és ezt követően kezdődhet végre a jogalkotás. elmondtam már, hogy szükség van arra, hogy az Európai Parlament a szerencsétlen előtörténet től teljesen függetlenül az egyes intézmények közötti ö, együttműködést ö, felkarolja. Elmondtam már itt a tisztelt ház előtt, de újra megismétlem. Fontos tudnunk, hogy hol is tart ez az új rendelet, hiszen tudjuk, hogy ez lesz a zárókő ebben a felépítményben. Két kérdést mindenképpen meg kell vizsgálnunk. Először is mindaz, amit ma itt megbeszélünk, ami a mai kérdésünk, a parlamentáris ellenőrzés, amely elengedhetetlen és amely még nem kielégítő, legalábbis tekintettel arra, ami a tanácsi határozatban szerepel. A második kérdés pedig a jobb védelem, ennek a védelemnek a megerősítése a személyes adatok védelmére vonatkozóan. A tanácsban három különböző megközelítés létezik. Az egyik ugye az adatvédelmi biztos, aztán van egy másik szereplő, a Nemzeti Ellenőrző Hatóság, aki feles, felelős ezért a területét, és a harmadik az pedig a közös ellenőrző hatóság. Ezek is kijelölt személyek tulajdonképpen. Viszont a tanács azt szerette volna, hogy független legyen az ellenőrzés. A kérdés az, hogy mitől és kiktől független, és ez egy nagyon fontos kérdés, amit tisztáznunk kellene. Mindenképpen el kell kerülnünk azt, hogy a következő kérdéssel piszkáljanak bennünket. Tehát nem a hasamra ütve találtam ki ezeket a kérdéseket, hanem ezek azok, amelyek a, az ellenőrzési hatáskörrel függnek össze, mind a parlament, illetve a nemzeti parlamentek részéről felmerülnek, és amelyek jelenleg nem érvényesülnek. Semmi köze a bizalmassághoz amely felmerül, amikor az adatok védelméről beszélünk, az Európai Uniós polgárok adatainak védelméről. Az igazgatási tanács, és itt most a 37 per 10-es cikket idézném, amely az Európa arra vonatkozik, a tevékenységéről és így tovább. Nos, ezeket a dokumentumokat a tanácsnak elő kell terjeszteni szavazásra, és a tanács pedig a parlamentnek átnyújtja információszerzés céljából. Hát a kérdés az, hogy mindebben a folyamatban hol szerepel az ellenőrzés? Hát sehol. Második példa, illusztrációként, ez talán még borzasztóbb, 34 per 6-os cikk, Számos egyéb cikket is hivatkozhatnék, de most ennél az ellenőrző központi iroda, amely összeülne rendszeresen és értékeléseket nyújtana, ezeknek az eredményéről a parlament értesül, valamit a tanácshoz is elkerülnek ezek a dokumentumok. Ez az igazgatási tanács megjegyzéseket fogalmazhat meg, amelyeket csatolnak a jelentéshez, és most jön a lényeg, arról is döntés születik, hogy a tevékenységi jelentés közzétételre kerül-e, és amennyiben igen, akkor a közzétételnek a körülményeit és kritériumait rögzítik. Hát akkor itt megint felteszem a kérdést, hol van a parlamenti ellenőrzés, bárhol is. A frakcióm támogatja mindazt, amit én itt elmondtam önöknek, és úgy gondolom, hogy itt összességében a parlamentben is támogatjuk önöket a munkájuk során, az Európolnál, hiszen a terrorizmus ellen, a pedofilia ellen, a szervezetbűnözés ellen harcolnak, ezek nagyon fontos területek, elismerjük ezeket, és a pénzhamisítás, az euróhamisítás ellen is. Nem is erről van szó, hogy itt ezt vitatnánk, de elmondtam már, a kibékülés szándéka vezérelt engem, és szeretnénk, hogy a Nemzeti és az Európai Parlament véleményét figyelembe vennénk a munkájuk során. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig a Lordok házából Peter Bowles következik. Még egyszer emlékeztetnék arra, hogy a tolmácsolási szolgálat korlátozott ideig áll rendelkezésre egészen pontosan 6.30-ig, tehát szeretném, hogyha betartanák a 10 perces felszólalási időt. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy a nemzeti parlamentek képviselőit is meghívták ma délután erre a megbeszélésre, és köszönöm, hogy én is hozzászóltok. A Lordok Háza Uniós Bizottsága komolyan érdeklődik közelmúlt években 15 év alatt 7 jelentést készített az Európolról, az Egyesült Királyság eh, is részt vett az Európa munkájában, nagyon is támogatta azt, ezért külön örülök annak, hogy részt vettek ma ebben a munkában. 2008-ban adtuk az utolsó jelentésünket a Lordok házában az Európolról, amikor átalakult az Európol, de mielőtt ez a döntés életbe lépett, és mielőtt a Lisszaboni szerződés életbe lépett volna. De már ekkor is, ezen a ponton is azt javasoltuk, hogy javítsuk, növeljük az Európa elszámoltathatóságát mind az Európai Parlament, mind a nemzeti parlamentek irányába. Természetesen e, éppen ezért nagyon is üdvözöljük azt, hogy a formális jogalap e, megteremtődött az elszámoltathatóságra. Azt azonban már nem üdvözöljük, elnök úr, ahogy eh, azt eh, ön is felvetette a bevezetőjében. Sajnálatos, hogy a Lisszaboni szerződés életbelépését lépését eh, követően egy éve később még mindig nem látjuk azt, hogy a jogi keret végső formát öltene. Ezért a parlamenti felülvizsgálat és ellenőrzés kérdésére koncentrálnék, nem az Európol működésére. Vannak olyan kérdések, amelyeket joggal vetünk fel, és mi a Lordok házában szeretnénk, hogyha az Európai Parlament is támogatna bennünket eh, ebben, és a bizottságnak szegezni ezeket a kérdéseket közvetlenül. Lisszabonon változtatni nem lehet de megkérdezhetjük azt, hogy a 88-as cikk, amely az Európol parlament ellenőrzéséről szól, és a 85-ös cikk, amely az Eurojust ellenőrzéséről szól, miért van különbség? Nem jelentős különbségek ezek, de a mindkét ügynökség ellenőrzésének az eljárás rendje nagyon hasonló kellene, hogy legyen. Nem is értjük, hogy az Európai Bizottság miért jelentett, miért javasolt más-más eh, menetrendet a parlament ellenőrzésre vonatkozó eljárások kidolgozására. Júliusban eh, eh, jelentette be a bizottság, hogy milyen menetrendet képvisel, képzel el, az Európóra októberben kezdődik, 11-ben, 2011-ben kezdődik az eljárás, 2012-ben zöldkönyv alakot jött, 2013-ban kezdődik a parlamenti ellenőrzés. Három év múlva az eurojust úszal kapcsolatban jövőre tesz javaslatot a bizottság, 2012-ben kezdődik a parlamenti ellenőrzés. Tudnunk kell. Tudnunk kell, hogy miért más az eljárása két esetben, és hogy az Európol esetében a parlamenteknek miért kell az ellenőrzés jogával egészen 2013-ig várniuk. A kozák eh, többször hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a Nemzeti és Európai Parlamenttel eh, konzultáljon az Európai Bizottság, ezt mi is támogatjuk, remélhetőleg, hogy erre egyszerű módon kerülhet sor bármi eljárást is fogadnak el, a parlamenti felügyeletre vonatkozóan, ellenőrzésre vonatkozóan, az egyszerű kell, hogy legyen. Semmiféle javaslatot nem tettünk ez idáig a Lordok háza nevében, várjuk az Európai Bizottság javaslatát, és majd meglátjuk, hogy mit tehetünk ez ügyben, talán egy jelentés formájában fogjuk ezt megtenni, de még egyszer hangsúlyozom, egyszerű eljárásrendre van szükség. Az alsóházban a testvérbizottságunk, uniós eh, testvérbizottságunk hangsúlyozta, hogy eh, akár egy fős felügyeleti bizottság is létrejöhet. Szerintem ez irreális. Túl bonyolult volt eh, ez idáig a felügyelő bizottság munkája. A parlamenti ellenőrzés nem nehezítheti tovább az ügynökségek életét, hiszen jó ötletet nem szabad, hogy a bürokrácia tengere elnyeljen. Nem szeretnénk, hogy a parlamenti e, ellenőrzés kiterjedjen az egyes műveletekre, már csak biztonsági okokból, megfontolásokból sem. A nemzeti és parlamentek és az Európai Parlament az Europol működését kell, hogy vizsgálják egészében, azt, hogy hogyan lehet ezen javítani, a stratégiáját véleményezhetik, és hogy valóban kapjunk valamit a pénzünkért. Még egyszer mondom, az ellenőrzés e, eljárásrendje egyszerű kell, hogy maradjon, és fontos, hogy minél hamarabb életbe lépjen. Akik a Lisszaboni szerződés mellett törtek láncsát és támogatták, akkor és az Európai Parlament hatáskörének eh, kiterjesztése mellett eh, érveltünk. Igen, csalódottak vagyunk, amikor a bizottság által az Európorra eh, tett javaslat a menetrendet illetően ennyire elnyúlik, ennyire hosszú. Szeretném, hogyha a többi parlament is, nemzeti parlament is részt vehet ennek az eljárásra, ennek a kialakításában. Köszönöm. Köszönjük. Valóban tartottam magát a 10 perchez, hatan kértek szót. Helmer úr a hetedik. Hogyha megvan a nyolcadik is, hogyha két perchez tartja magát mindenki, akkor tudjuk tartani az időt, és még válaszokat is kapunk fél hét előtt. Először is Szefcsik úrnak adom meg. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, nejenom za slovo. Köszönöm. Elnök úr. Köszönöm a meghívást is. Örülök, hogy ebben a vitában részt vehetek. Véleményem szerint nagyon fontos témák ezek, amelyeket nem csak az Európai Parlamentben kell megvitatni, hanem az egyes nemzeti parlamentekben is. A legutolsó szerződés tartalmazta ezt a témakört, tehát megteremtette már a kereteket. Nagyon érzékeny területről van szó, az állampolgáraink különösen érzékenyen kezelik ezt. És gondolom, hogy örömmel tekintenek a hátsó sorokra, amelyek tömbbe vannak, látják, hogy a nemzeti parlamentek képviselői milyen nagy számban vannak jelen. Már 2008-ban Párizsban, és vitáztunk erről a témáról. Tavaly májusban Prágában volt a találkozó, és ezek az ülések is nagyon világosan megmutatták, hogy az ellenőrzési hatásköröknek a gyakorlati alkalmazása még nem fejlett, fejlődött ki eléggé. De már pozitív lépések történtek, és szerintem további vitára van szükség, nem csak a nemzeti parlamentek szintjén, hanem a parlament közi fórumokon is, mint például ez a mostani. Az elkövetkezendő hónapokban a bizottság egy közleményt tesz majd közzé az Európol demokratikus ellenőrzéséről, és én szeretném elmondani, hogy mi mit várunk, mit szeretnénk látni ebben a közleményben. Az Európol tevékenységei nek az értékelése az az éves jelentéseken kell alapuljon. A mindhárom ügynökség tevékenységéről szóló jelentést megkapjuk az első fél évben, és a nemzeti parlamentek rendelkezésére kellene, hogy álljon elegendő idő ahhoz, hogy az eljárás, hagyományos eljárásos útvonalon végigjárva tudják értékelni a tevékenységeket, és ezeknek az ügynökségeknek kérdéseket is fel tudjanak tenni, esetleg a képviselők eljöhessenek és a parlamenti képviselőkkel tárgyalhassanak. A cseh parlament az a Europol és Eurojust képviselőivel szoros kapcsolatban van. A COSAC konferencia is hasznos. Az őszi COSAC ülésen lehetőségünk kellene, hogy legyen arra, hogy az Europol és Eurojust igazgatói jelenlétében tudjunk beszélni. Az olasz szenátus képviselője szól. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a lehetőséget, elnézést kérek, hogy most ragadom magamhoz a szót, nagyon érzékeny témákról van szó, és az a kérdés, hogy több millió kilométernyi távolságot utazunk azért, hogy ilyen fontos témákról beszéljünk, és akkor ide dobnak néhány pillanat morrát, amit felszólalásra felhasználhatunk. De ettől függetlenül is nagyon hasznos ez a lehetőség. A bűnözés, a terrorizmus olyan témák, amelyek nagyon fontosak, ezek eszemben fel kell vennünk a küzdelmet. A témában már Demera előadó szólt, elmondta, hogy mennyire fontos a 2009-es tanácsi döntés revíziója azért, hogy megfelelő módon legyen szabályozva az, hogy ezeket az adatokat hogyan használjuk fel. Nem vagyunk elégedettek a demokratikus ellenőrzéssel egyenlőre. Egy rendőri szervezetről van szó, hát hogy lehet itt demokratikus ellenőrzésről beszélni? Hát nem lehet demokratikus ellenőrzést átadni egy rendőri szervezetnek nemzet és nemzetközi ellenőrzésről van szó, de itt egyfajta technikai igazságszolgáltatási munkát kellene, hogy végezen ez a szervezet. Én abban reménykedem, hogy az Európai Unió valóban komolyan fogja venni ezt a témát, és foglalkozik ezeknek az érzékeny adatoknak a kezelésével. Ezeket az adatokat úgy kell kezelni, hogy hasznos legyen, és hatékony, és valódi lehetősége legyen a szerveknek arra, hogy reagáljanak, de valóban felelősségteljesen járjanak el. Egész egyszerűen elképzelhetetlen az, hogy mondjuk egy ilyen politikai jellegű kérdés olyan szervhez kerüljön, aminek ez nem feladata. Az Európol nagyon szoros együttműködésben kell működjön az eurojust és a rendőri szervekkel, és az egyes országok igazságszolgáltatásai szerveivel, tehát ezen a téren kellene lépni, nagyon időszerű, ez, mert minden egyes európai tagállamnak a tapasztalatait itt össze lehetne olvasztani én nem tudom, hogy hol lehetne ezt megtenni. Hát hogyha önök azt kérik, hogy mi, mint nemzeti parlamenti képviselők fejezzük ki a véleményünket, és mondjuk el a hozzászólásunkat, tehát mi mindent megteszünk nagyon szívesen, de sajnos néhány másodpercben nincs lehetőség arra, hogy valaki részletesen kifejtse a véleményét. Az Európol adatbankja nem tudom, hogy milyen szerkezet alapján épül fel ez az adatbázis most olyan, mint az, ami a mafia ellenes adatbázis, ami már több mint 20 éve létezik, vagy pedig teljesen más a rendszer? Ezek kompatibilisek vagy sem? Hogyan használják fel ezeket? az erőzett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben? Ez a rengeteg kérdés. Köszönöm szépen. A Libeszak bizottság képviselőinek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az Emberi Jogi Albizottságnak is tagja vagyok. kollégáim gyakran tapasztalják, hogy az olyan szervezetek, mint a Frontex az emberi jogokat nem védik, inkább ellenségei azoknak, de nem osztjuk ezt a nézetet, mert ezek az állampolgárainkat védik, és ezek az Európai Uniós állampolgároknak joga van a biztonsághoz, szabadsághoz és a joghoz és ők fel fogják nekem tenni a kérdést, hogy akkor mit teszünk mi európaiak, hogy az ő jogaikat megvédjük. Tehát ezt nem szabad elfeledkeznünk, hogy ezeket az ügynökségeket ugyanúgy alkalmaznunk kell, az együttműködést javítani kell, nem csak az Európai Unión belül természetesen, hanem azon kívül is. Ez a felelősségünk, mint parlament, hogy ezeknek az ügynökségeknek a munkáját figyelemmel kövessük és értékeljük. Mi vagyunk a garancia, és a stokholmi programban is szerepel ez de ettől függetlenül beszélnünk kell az együttműködésbe rejlő kockázatokkal, hogyha külső országokat veszünk, tehát ezt nyilván meg kell tudni beszélni, mert nagyon hasznos lehet egy ilyenfajta együttműködés az állampolgárainknak. Az Európol képviselőinek tennék fel egy kérdést. Az én választom gyakran megkérdezik azt, hogy mennyire hiteles az Európol a terrorizmus elleni harcban. Nemrégiben hallottuk, hogy az USA-ban milyen figyelmeztetések voltak a potenciális támadásokról Európában. Köszönöm szépen. Mr. Konstantinos Savaras. Konstantinos Szavarasz a görög parlamentból, ő kapta a szót. Ennyire rosszul ejtettem ki az ön nevét, Szavarasz úr, elnézést kérek, mondja az elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném először is elmondani, hogy ebben a teremben, illetve a nemzeti parlamentek üléstermeiben Azért dolgozunk, hogy a képviseleti demokráciát fenntartsuk, és az emberi jogokat el kell ismerni, tiszteletben kell tartani. Ez egy alapvető eleme a munkánknak, tehát az emberi jogok védelme elengedhetetlen. A hivatalos szervek munkájában is meg kell, hogy jelenjen az Európai Unió valamennyi tagállamában. Éppen ezért nem értem azt a fajta tendenciát, amit itt tapasztalok, hogy vannak olyan kollégák, akik be, a, arról az egyfajta exkluzív jogról beszélnek, hogy csak nekik van joguk az emberi jogokat megvédeni. Most itt pont a saját, arról beszélünk, hogy hogyan tudunk hatékonyan fellépni, amikor ezekkel a meghatározott problémákkal szembenézünk. Rendben van az egyik oldal az emberi jogok védelme, ezt viszont szembe, szembe helyezzük azzal is, hogy megpróbálunk egy jobb világot megteremteni, egy szabad, szabad biztonságos világot, ahol a jog érvényesül. Ezt szeretem volna mondani az Európol igazgatójának. Nagy megtiszteltetés volt az ön bevezetőjét meghallgatni. A jogok védelméhez kapcsolatos, kapcsolatosan rengeteg kérdés felvetődik, de ez a kontraszt, amit az előbb megemlítettem, ez is fontos. A szervezet bűnözéssel szemben fel kell lépni. ugyanis a szervezett bűnözés megerősödött, mivel a belső határok megszűnésének eredményeképpen az unión belül, és éppen ebből fakadt egy kicsit az, hogy a bűnszervezetek össze tudtak olvadni, és most az Európai Unió egész területén tudnak működni. Tehát felteszem a kérdést, hogy a nemzeti hatóságok, illetve az Európol közötti együttműködés és ide még más szerveket is sorolhatnék. Tehát ez az együttműködés hogyan tud működni? Ugye van, ami a mi szívünkhöz közel áll Görögországban, és ugye persze a Siemens botrányjal kapcsolatos kérdés is. Rengeteg fejlemény volt már az ügyben és nagyon komolyan nagyon komoly következményeket szenvedett Görögország, és persze az emberi jogokra is kihatott mindez. Az állampolgárok jogaira gondolok, hiszen az állampolgárok mindent a bőrükön éreznek. Szeretnék megtudni a bűncselekményekről a valódi tényeket. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni valamennyi előadónknak a nagyon érdekes előadást, illetve a nemzeti parlamentek képviselőinek mondom, hogy persze van, aki nem ismeri annyira az Európai Unió belső működését. Az európai ügynökségekkel kapcsolatban az Europol, Eurojust esetében a parlament képviselői azt támogatták, hogy bővítsék ezeknek az ügynökségeknek a hatáskörét. Persze ide az Europol is beletartozik. A tanács sokkal inkább vonakodott nem szívesen mozdult ebbe az irányba. És de már a kolléga által felvetett példa szerintem nagyon jó példa erre. A kérdésem az mind a két igazgató felé az lenne, tehát az Európa igazgatója és Dömere előadó úr felé az lenne, hogy most hol tartunk, mi a helyzetállása, mennyire a, a tanács, én itt a tagállamokra gondolik, gondolok, tehát a a tanács bizalma most milyen? Az Európolba vetett bizalma. Miért vonakodnak ennyire? Azért vonakodnak, mert a tagállamok nem szeretnék feladni a saját ellenőrzési hatáskörüket, amelyet ugye gyakorolnak, tehát mégiscsak azért ezek a vizsgálatok, a nyomozások hozzájuk tartoznak, vagy inkább arról van szó, hogy nem hisznek abban, hogy egy európai ügynökség hatékonyan működhet, mert esetleg más tagállamokból jönnek eh, tisztviselők, és más tagállamok tisztviselői dolgoznak ebben az ügynökségben. Talán a jobb együttműködés még segíthetne ennek a bizalom hiánynak a leküzdésében. Az elmúlt napokban Kolumbiában jártam, és felmerült bennem egy másik kérdés. Ott nem csak kormányzati tisztviselők, hanem agytröztök képviselői is elmondták, hogy nagyon örültek annak, hogy az Európol együttműködési megállapodást kötött a kolumbiai rendőrséggel, és itt konkrét operatív műveletekről van szó. És én bízom abban, hogy az Európol nagyon óvatosan eljárva tette ezt, hiszen senki nem kockáztatná a saját alkalmazatainak az életét például. Tehát én látom, hogy az Európol halad előre, és azt nem tudom, hogy a tagállamok milyen állásponton vannak. Köszönöm szépen, Galatevski úr következik, aki a lengyel parlamentnek a tagja. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Először is utalnék arra, amit Lord Bowness mondott. Nincsen semmi oka annak, hogy az Europol és az Eurojust anyagainak az előkészítése két külön folyamatot igényelne. Az Európa Igazgatója el is mondta azt, hogy már kész is, készen áll arra, hogy bemutassa ezeket a javaslatokat. De szeretnék még visszatérni egy másik témára, méghozzá az előző vita témára, mert szerintem van kapcsolat a kettő között, és nagyon aktuális. Volt, aki azt mondta, hogy a személyes adatok feldolgozása a Frontex feladata kellene, hogy legyen. Én ezzel nem értek egyet, mert szerintem az adatok megőrzése hasznos, ezt a, bűncselekmények elleni küzdelemben kellene felhasználni valamilyen megállapodásnak léteznie kellene, amelynek keretében ezeket az adatokat tárolni lehet. Nem szabadna ezeket az adatokat duplán tárolni, és ezért az Európa igazgatója felé tennék fel most egy kérdést. Milyen az együttműködés az Europol és a Frontex között, ami a szervezetbűnözése elleni küzdelmet illeti? Például az emberkereskedelem terén. Köszönöm szépen. Köszönöm, Mulder úr, a Libe szakbizottságból. Én is szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak. Egy roppant rövid kérdésem lenne. A Lisszaboni szerződésben egy európai e, ügyészségről is szó van. Would come. What difference would that make in the work of... Uh... Ez milyen különbséget jelentene az Európa munkájában? Köszönöm. Finalement, La Libe Committee. Végezetül Mátyai Asszony, Libe Bizottság nevében köszönöm elnök úr, az Európai Igazgatójához intézném eh, kérdésemet. Az önvéleménye szerint a CEFOL a kapcsolatban a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság múlt héten visszautasítta 2008-ra a mentesítést, nem adta meg a felszámadást. Nem tudom megelőlegezni a plenáris zárószavazást, de ellenszavazat nélkül utasítottuk el a szakbizottságban. Azt szeretném hallani, hogy ön mit gondol erről. A rendőröknek ajánlott felkínált képzésekről mi a véleménye, illetve arról, hogy kétfelé osztották magát a képzést. Tulajdonképpen nem az Europol feladata lenne egy ilyen képzés lefolytatása? nem az új vezető tehette arról, hogy nem adtuk meg ezt a mentesítést. A Szepol székhelye is igen problémás, nehéz itt megtartani az embereket, egyáltalán nem praktikus ez, és a struktúra 23 tagja van, azt jelenti, hogy nem túl hatékony a rendőröknek nyújtott képzés. Szerintem nem helyes hogy a képzést így folytassák le. Szerintük és sokak szerint az Európolnak kellene ezeket a képzéseket nyújtania. Szeretném hallani az ön véleményét ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Akkor visszakapják a szót a vendégeink. Először is szeretnék egy kis rugalmasságot kérni a tolmácsoktól. Ha kaphatnánk pár percet még, csak azért, hogy be tudjuk fejezni az érdemi eszmecserét, és válaszokat adhassanak a meghívottak a felvetésekre. A tolmácsoktól szokás szerint rugalmasságot várunk, amit ők szokás szerint megadnak. Először Wainwright úgynak adom meg a válaszra a szót. A lehetőleg több kérdésre próbálok válaszolni. A bizalom és a hitelesség kérdése felmerült, Szenyor Jiménez Pechre asszony is említette. Ezt való igaz, hogy 15 év után még mindig azért harcol az Európol, hogy e, e, a rendőri szervek bizalmát, hitelét elnyerjük Európa szerte. Persze sokat javult a helyzet, persze folyamatosan javul a helyzet. 15 ezer művelettel. 25%-ot javultunk tavalyhoz képest, de főként a terrorizmus terén úgy érezzük, hogy a nemzeti szervek nem használják ki a bennünk rejlő lehetőségeket. Miért van ez így? Nos, azt hiszem azért, mert ez roppant kényes kérdés, főként terrorizmus elleni harc területén. Itt titkos szolgálati szempontok is vannak, olyan szervekről beszélünk, ahol, amelyek komoly sikereket értek el bilaterális kétoldalú együttműködés segítségével, és egyszerűen nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy az Európol végezzel a munkájukat. Ez egy kulturális korlát, amit valahogy át kell ugranunk, pedig nagyon komoly hozzáadott értéket adhat az Európol terrorizmus és a bűnözés egyre inkább nemzetközi, egyre inkább globális, mindenkit érint Európa szerte, ezért egyre komolyabb érvek vannak amellett, hogy az Európolhoz hasonló intézményeket használjuk, mi próbáljuk a frontvonalban harcolók bizalmát elnyerni. Az adatkezelési kapacitásunk valóban egyedülálló, csak nekünk van ilyen átlátásunk, rálátásunk egész Európára kiterjedően a bűnözésre. A legfejlettebb számítógépes hardware és szoftver segítségével eh, és adatvédelmi normákkal tudjuk eh, ezt biztosítani, és egyedülálló eh, lehetőségünk van arra, hogy a legveszélyesebb hálózatokat felderítsük. Minden egyes alkalommal amikor sikereket könyvelünk el, mint az adott példa, a gyermekpornóhálózat felgöngyölítése, ezzel újabb és újabb lehetőséget nyerünk arra, hogy elnyerjük a rendőri szervek <clears throat> bizalmát. De mindenki től azt várjuk, hogy segítsenek nekünk ebben, hiszen a nemzeti jogszabályalkotók, a nemzeti kormányzati szerveknek kell újra és újra elmondani azt, hogy az Európolhoz hasonló szervezeteknek egyre prominensebb szerepet kell játszania az nemzetközi terrorizmus és bűnözés veszélyeinek elhárításában. Két konkrét kérdés. A frontex kapcsolatunk már most is nagyon szoros. Lajtinen úr beszélt erről. Az Európol a központi e, kapacitásait használhatja arra, hogy elemezzen adatokat, tendenciákat, és az integrált határ ellenőrzés munkában segítsünk a Frontexnek, főként az EU külső határán bizonyos projektekben nagyon szorosan együttműködik az Európol a frontex -el. Mulder úr az Európai Ügyészségről kérdezett. Termékeny a kapcsolatunk az eurojust -a. A legfontosabb nyomozásaink során együttműködünk az eurojust -a. Az operatív koordináció jól kiegészíti az Eurojust lehetőségeit, hiszen az igazságszolgáltatás folyamatát kell végigjárnunk. A mi részünkről nincs azonnal szükség egy európai ügyészség felállítására, de hát ez nem az én döntésem lesz, hogyha egy ilyen mm, új szereplét jön, akkor ezt rendőri szinten is vagy ki kell egészíteni. A kérdés az, hogy az Európol eh, jogi szempontból vett hatásköre hogyan igazítható egy európai ügyészség felállításához. A CIPOL-lal kapcsolatban a CEPOL-ra komoly nyomás nehezedik, Jó mutatja azt, hogy a Kokobú nem adta meg a költségvetési mentesítést, nagyon kis ügynökség, kevesebb mint 30 feles alkalmazottja van, miközben akár csak nálunk, az Európolnál ugyanúgy kell működnie, Eh, hogy tiszteletben tartsa a költségvetési eljárást, a személyzeti politikát. Egy ilyen kis ügynökség esetében ilyen kevés emberrel ez roppant nehéz. Mi próbálunk segíteni nekik a szinergiákat kihasználva, azt a közös eh, tréning eh, programokkal például, a CEPOL és az európol például jövőre egy közös európai rendőri konferenciát együtt fognak az új székhelyen, az európol új főhadiszállásán megrendezni, jó mutatja ezt. Természetesen a, a két ügynökség közötti szinergiákat lehető legnagyobb mértékben próbáljuk kihasználni az utolsó eh, megjegyzésem, ez talán a legfontosabb. <clears throat> A Szeválasz úr eh, emberjogi kérdéseket vetett fel. Nem hiszem úgy, hogy az Európolnak meg kell hozni a döntést a biztonság és az emberi jogok között. A, kettők, a kettő nem mond ellent egymásnak, ezek éppen, hogy egy, kiegészítik egymást egy igazán demokratikusan működő társadalomban, hiszen mi is a, a legalapvetőbb emberi jogokat, az élethez való jogot, a biztonsághoz való jogot védjük, és ha az, amilyen felelős módon tesszük, szerintem ez példamutató, és követhetnék Európa és világszerte. Köszönjük, Diát Demerra úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenkinek köszönet, a tolmácsoknak is, hogy kicsit tovább maradnak, de hát a legjobb tolmácsok ülnek itt, világszerte, akik a parlamentben dolgoznak. Kozákról esett szó, és az olasz kolléga elmondta, akihez egyébként csatlakozom, hogy szükség van az elmélyítésre a parlamenti kontrollal összefüggésben. Amit pedig Konstantinus úr mondott, nos, nyilván az emberi jogok nem akárkinek a privilégiuma, éppen ezért az alapjogi karta minden formában érvényre kell, hogy jusson. Ami a bizalmat illeti. Ugye az adatcsere, az információk cseréje az, ami a, az egyik legfontosabb szempont. Tudjuk, hogy az Európolnak a feladata az, hogy ezeket az adatokat összegyűjtse, feldolgozza, majd pedig továbbadja. De két dolog hiányzik. Az egyik a specializáció, a másik pedig a professzionalizmus, és itt hibázik a bizalom hiszen a tagállamok illetékes hatóságai nem mindig bizalmasak egymással. A nemzeti parlamentek és az Európai Parlamentnek is fontos lenne a bizalma, annak érdekében, hogy az Európol legitimitása is nőjön. Úgy gondolom, hogy támogatnunk kell az Európolt, ki kell nyilvánítanunk felé a bizalmunkat, és ezzel jó példát statuálnánk. Egy dolgot elfelejtettem, ami a, az európai ügyészt illeti. Hát én bízom benne, hogy bizonytalan a jövője, legalábbis mondom ezt annak a kollégának, aki ezt fölvetette. Nagyon röviden akkor én is hozzászólnék a parlamenti ellenőrzéssel kapcsolatban. Nyilván nagyon fontos pontok hangzottak el, és ezeket tiszteletben is tartottam. Nagyon széles körül volt ez a vita, és a parlamenti ellenőrzés talán még távolabb kerül, hogyha mindent figyelembe veszünk, amit itt elmondtak. Az Európolt mi támogattuk, ezt már elmondtuk. Én bízom abban, hogy ez a kölcsönös bizalom, ez nőni fog. Nyilván minden Európol képviselőnek szüksége van a biztonsági akkreditációra, annak érdekében, hogy kielégítse a tagállamok bizalmát. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek a stratégiát hogyan is tudják megvalósítani, hiszen akkor kapunk értéket a pénzünkért a hitelesség is nagyon lényeges, és ezt el kell választanunk azért más pontoktól, hogyha valóban a, fe, a számunk érhetőségén előrébb kívánunk jutni. Elnök, köszönjük szépen, három és fél órás, nagyon érdekes eszmecserét folytattunk. Holnap reggel folytatjuk, 9 órakor, és várjuk ezt a második fordulót. Hagy zárjam ezt az első fordulót azzal, hogy köszönetet mondok a tolmácsoknak, és szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy lesz egy kis koktél, amit az európai parlamenti képviselők és a nemzeti parlamenti képviselők fogyaszthatnak a második emeleten, egy kis fogadás keretében. Most kezdődik. Köszönöm.